everybody, welcome back to... Jó napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer akkor. A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésén vagyunk most már, a napi rendet elfogadottnak veszem, az interneten követhető az ülés, és mindenkit tájékoztatok arról, hogy a bizottságunk hírlevele elérhető a weboldalon. Mindenki megkapta a korábbi ülésünk jegyzőkönyvét, a májusi ülés jegyzőkönyvét, és ezt is elfogadottnak vehetjük, hogyha nincsenek észrevételek. Ez azt jelenti, hogy rögtön meg is kezdhetjük a folyamatban lévő intézményközi tárgyalások és események áttekintését. Először a hozzáféréssel kapcsolatos jogszabályról fog beszámolni az előadó Lokegárd úr helyettese, aki én vagyok, a termékekhez és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése a cím. Az előadó úr elnézést kér, hogy nem tud itt lenni, és sajnos csalódást kell okozzon, a tanácsból nem jó hírek érkeztek. A heti koreperülésen világossá vált, hogy a tagállamok nem állnak készen arra, hogy a mandátumokat módosítsák, tehát a tanács nem tud majd a következő triológuson jövő kedden előrelépést elérni a tárgyaláson. Az árnyék előadók ezt komoly visszalépésnek tekintik a tárgyalásokon, hiszen az volt a célunk, hogy még a bolgár elnökség alatt megállapodást lehessen elérni, de a tagállamok sajnos nem tudtak teljesíteni, nem akartak teljesíteni, amikor arra szükség volt. Elfogadtuk ezt a kiegészítő triológust a ütemtervnél korábban, hogy meg lehet, megállapodást lehessen elérni, de sajnos ez nem sikerült. A fennálló kérdéseken gyorsan végigszaladok. A panasztételi eljárásnál egyetértünk abban, hogy az adatbázisról lemondunk, de a nyilvántartás és a panasztételi mechanizmust megtartjuk, és az alternatív vitarendezési rendezési eljárás is marad a sürgősségi szolgáltatások terén. A parlament az utolsó ülésen írásos álláspontot jelentett be, adott át, a tanács mégis üres kézzel jött most, tehát nem tudtunk elő lépni és a terminálokkal kapcsolatban is ugyanez a helyzet, közlekedés, idegenforgalom, mikrovállalkozások, CE címkézés és az épített környezet szintén hasonló, konstruktív útvonalon haladtunk, de várjuk a tanácsból a fejleményeket. Sajnos még mindig hosszú az előttünk lévő út, kivéve ha a tanács módosított meghatalmazással jön. Aztán pedig az előadó és az árnyék előadó megvitatta tehát a helyzetet. Nem lenne azonban hajlandó arra, hogy ötödik ülést is szervezzünk, hogyha a tanács nem mutat rugalmasságot. Mi már készen állunk, mi készen állunk akkor, hogyha a tanács mandátuma módosul, és előre tudunk lépni, erre várunk. Ennyi tehát a beszámoló a hozzáférés követelményeiről és Jelenova asszony szeretné kiegészíteni az elhangzottakat, ha jól értem. Köszönöm szépen, elnök asszony, támogatom az előadó álláspontját. Tényleg nagyon csalódtunk a tárgyalásokban bekövetkezett fordulat miatt, a tanácsi fejlemények miatt. Több tagállam álláspontja is az, amit hallottunk, tehát hogy semmilyen rugalmasságot nem mutatnak a parlamenttel folytatott trialóguson. Többször elhangzott már, hogy az Európai Parlament ezt a jogszabályt nagyon fontosnak tartja, amely meg kellene, hogy könnyítse több millió állampolgár életét, és szeretnénk, hogyha mielőbb életbe léphetne ez a jogszabály. Annak ellenére, hogy a parlament több engedményt is tett, nem lehetett előrelépni a tárgyalásokon. Különösképpen a hatályt illetően, és ez nagyon sajnálatos. Csalódottak vagyunk, és az én frakcióm is, a szocialista frakció nevében is el kell, hogy mondjam, hogy amennyiben a tanács arra számít, hogy a parlament szépen csendben félreáll, erre ne várjanak, mert megvannak a piros határvonalaink, és ragaszkodni fogunk hozzájuk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor most hallgassuk meg a beszámolót az értesítési dossziével kapcsolatosan. A vonatkozó kolléga is egy kicsit késik, Prieto úr. Úgyhogy én azt mondom, hogy lépjük a következő témánkra, a nem személyes adatok szabad áramlása az Európai Unióban. Anna Maria Corazza Bilt az előadó. Köszönöm, elnök asszony, jó hírrel tudok szolgálni utolsó szakaszába lépett a tárgyalás, a taktikai ülésről jöttem most éppen, a legfrissebb információkkal szolgálhatok, nagyon jó a javaslat, ami előttünk van a technikai üléseken. Szeretném most áttekinteni a fejleményeket. Múlt kedden kaptam a tárgyalási megbízást a parlamenttől, szerdán volt az árnyék előadók ülése, nagyon konstruktív volt, egységes és erős a parlament csapata, nagyon büszkén vezetem ezt a csapatot, mindenki egyetért, hogy gyorsan kell lépnünk, és a bolgár elnökség időszaka alatt le kellene zárnunk ezt a munkát, a parlamenti csapaton belül ebben egyetértés van. A tárgyalások mandátuma egyértelmű, a trialógust már szerdán, nem, csütörtökön megkezdtük, nagyon pozitív volt, konstruktív, és nagyon jó hangulatban zajlott és hosszú utat tettünk meg. Négy kérdés marad még nyitva, a parlament és a tanács között ezekben van véleménykülönbség, minden esetre ezeken a területeken is sokat haladtunk. Holnap egy újabb trialógus találkozó lesz, ezeket a kérdéseket meggyőződésem, hogy holnap 19-ére meg tudjuk oldani, vagy 21-ére legkésőbb. A közbiztonsági kivétel kérdése. A parlament véleménye, hogy az adatok szabad áramlását maximalizálni kell, és minimálisra szorítani a lokalizációs kötelezettséget, ami még megmarad. A kivételek a szerződésben szerepelnek, a közbiztonság alapján lehet ilyen kivételt tenni különösen. Keressük a módját, hogy ne lehessen visszacsempészni adat repatriálási szabályokat. A tagállamok szerint, a tagállamoknak vannak a szerződések szerint kötelezettségei, szeretnének bizonyos tagállamok könnyebb hozzá férést más tagállamok által lokalizált adatokhoz, és szankciókat kiszabni a szabálytalan felhasználásra. Közel állunk a megállapodáshoz a közbiztonság tekintetében. Most egy csomagról tárgyalunk, nem cikkenként. A 4.1-es cikk ez a 4.3, az adatlokalizálási követelmény és végrehajtási mechanizmus témája. Fontos számunkra, hogy a szövegben ne szerepeljen semmilyen önemlítés, ami nem teljesen világos és végrehajtható a tagállamokban, ezért az általános természetű megfogalmazás nem tetszik nekünk, hogy Administrative Practice of General Nature, ez a kifejezés, szeretnénk világosan végrehajthatóvá tenni a szöveget. Említettem már a büntetések, a szankciók ügyét az 5-3 cikkben, az illetékes hatóságok adathozáférése tekintetében. Itt is közel állunk a megállapodáshoz a tagállamokkal, hosszabb időt szeretnének, egyesek mások rövidebbet. Mi pedig azt szeretnénk, hogy ne átmeneti intézkedések legyenek ezek, ez nem elég számunkra, üdvözlöm Szeretnénk, hogyha világos lenne, tehát az ütemezés, hogy a tagállamok ne tudjanak repatriálni adatokat, vagy új adatlokalizálási kötelezettségeket előírni bármilyen tetszőleges időszakig. A hatály és a fogalom meghatározások 3-5-ös cikk itt nagyon világosan fogalmazunk, hogy olyan administratív gyakorlatokat is szeretnénk bevonni a hatályba, mint a közbeszerzés például. A tagállamoknak fel kell ismerniük, hogy a hatóságok számára is előnyös ez központi és helyi szinten. Meg kell találnunk az olyan megfogalmazást, amely kompromisszumot jelenthet mindenki számára. A közbeszerzés vörös vonal a parlament számára. Az utolsó pont, ami nem vitás pont, de az Európai Adatvédelmi Felügyelet véleménye alapján szeretnénk pontosítani a szöveget, a jogi szakértőinket, tanácsadóinkat megkérdeztük ezzel kapcsolatosan, hogy tegyenek lépéseket a szöveg pontosítása érdekében. Egyetértünk, hogy nem személyes adatokról szól ez a rendelet, és nem is sérti ez a GDPR rendelkezéseit. Az európai jogszabályokban ezt a kifejezést használjuk, amikor nem akarjuk, hogy az egyik jogszabály a másik alkalmazását sértse. A preambulumban ezt tisztázni fogjuk, ennek a sérelemnek a kizárását, és remélhetőleg ez mindenkinek megfelelő lesz, mivel pontosan ugyanezt az álláspontot fogjuk tartalmilag is képviselni a végére tartogattam az eljárási szabályzatot és az, a hordozhatóságot. Világos az én megbizatásom, a szavazáson a parlament elmondta, hogy nem akarunk túl előíró jellegű, túl részletező szabályozást, hogy megkösse azoknak a kezét, akik az eljárási szabályzatról tárgyalnak. Bizonyos vagyok abban, hogy megoldást találunk, megtaláljuk a módját annak, hogy ne legyenek túl hosszúak a cikkek, túl részletesek, vagy túl előíróak, de mégis világos megbizatást adjanak a tárgyalóknak, akik az eljárási szabályzatról tárgyalnak. Nem várok, nem számítok különösebb problémára itt. Elnök asszony, én mindig állok rendelkezésre, hogy az árnyékjelentéstevőkkel is egyeztessünk. Úgy gondolom, hogy tartjuk a kapcsolatot, és tárgyalunk egymással a tárgyalások során, én úgy gondolom, hogy ez a jogszabály formálni fogja az Európai Unió történetét, történelmét. Lehet, hogy ez lesz a leggyorsabb trialógus, rekordot döntünk. A tanács is szeretne a bolgár elnökség vége előtt, mi erre készen állunk, jó hiszeműen, rugalmasan, megértően, megértjük teljesen, hogy mik a határok a tanács számára, viszont a parlamenttől kapott megbizatásomat is tiszteletben kell tartani. Gyorsan haladunk, kevés idő maradt a tárgyalásokra, fontos tehát, hogy a csapat fegyelmezett legyen, ez a fegyelem egyébként megvan, engem bármikor felhívhatnak éjjel-nappal, de a tárgyalások során szigorú vagyok, és haladnunk kell. Ebben nincsen teketória. Köszönöm szépen a múlt heti segítséget a csapatomnak, és nagyon kíváncsian várom a kollégák véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy mehetünk tovább a következő visszajelzés, az elektronikus telekommunikációs kódex, itt a Háromszóval a jelentéstevő, nem tudom, az Alde részéről van, aki helyette beszél. A témához szól hozzá? Röviden? A mikrofonját bekapcsolná? Mi volt a kérdés? Az volt a kérdésem, hogy a triológus állásról akar tájékoztatni bennünket? Körbenézek, nem látom ditát. Rövid kommentárt akkor mondanék. Nagyon jó hír ez, sőt, a tárgyalások véglegesítésre kerültek, az ITRE részéről is, meg az IMCO részéről is. Nagyon jól koordinált volt a dolgok menete. Mindkettőnk érdeke, hogy stabil keret jöjjön létre a beruházások befektetések előtt a jövőben, és az IMCO szempontjából a fogyasztóvédelmi része is ennek kiváltképp fontosak. Örülünk annak, hogy sikerült a maximum harmonizációs módszertet érvényesíteni, nem puhítottuk fel a mostani védelmet egyes tagállamokban. A másik dolog pedig, hogy ez egyik nagy dolog, amit a parlament megcélzott, hogy az EU-n belüli hívások árcsökkenését elérjük. Ez nagyon kemény tárgyalásokat követett, mert a bizottság nem akar semmit tenni ebben az ügyben, a, az UDI témában. A parlament aztán a tanácsal együtt áttörést tudott elérni, és végül megállapodtunk. A 19 cent per, óra, per perc maximumban, óra ö, hívásdíjban, nem útdíjban elnézést, rövid a tolmács, mert a szolgáltatók versenyét is fennak adtuk tartani, és fontos, hogy a fogyasztók, a állampolgárok lássák ennek végül használt. Az is jó hír, hogy amikor a formális döntést véglegesítjük, az pont a választások előtt lesz jövő évben. Én értelemben jó időzítés is ez szerintem. Elmondtam már, hogy a bizottság nem a bizottság állt elő ez a javaslat, hanem a parlament és később aztán a tanács támogatása és gyakorlása vitt előre a dolgot, végül pedig a bizottság egy deklarációt hozott létre, amely egy kiegészítő levél a kompromisszumunkhoz, És érdekes volt, mert azt mondták, hogy egy, egy, egy igazi hatást tanulmány kellett volna előtte elkészüljön, mielőtt megindulnak a tárgyalások. Most meg utolsó pillanatban bemutattak egy cikket, amelyben egyetértettünk, amelyben elég kicsi a, a lehetőség egy, egy országnak ahhoz, hogy, hogy derogáljon bizonyos körülmények között. Úgyhogy a, mi a jobb jogszabályalkotás? Kérdezzük a bizottságtól. Hát az is az lehet, hogy Előre meghatározott már pontokat, ám a 2013-as eredményekre támaszkodtunk. Most már teljesen más világban élünk. Ilyen értelemben hogy a tárgyalások végére sikerült ezt elérni. Tehát így úgy végül is tető alá hoztuk. És visszafordított 112-es bizonyos veszélyhívások esetében megállapodtunk. A szám alapú és a szám független. Egy szó, mint száz. Hatalmas munka volt. Örülünk annak, hogy sikerült tető alá hozni időben, és a bolgár elnökség valóban segített bennünket ebben a nagy cél, ennek a nagy célnak az elérésében. Szerintem a parlament örülhet az eredménynek, és mehet a plenáris elé szerintem. Fontos. Fontos. Nagyon szépen köszönöm. Azt jelenti tehát, hogy zárhatjuk a teológusról vonatkozó visszajelzéseket, mehetünk a következő napirendi pontra, mely nem más, mint a kompromisszós módosítók értékelése, a pán-európai személyes eh, nyugdíjtermékek esetében Jelentéstevő kapja meg a szót, parancsoljon. Asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlöm a bizottság kezdeményezését, mert egy pán-európai időskori nyugdíjeljátást rendszerét célozza meg, annak érdekében, hogy arra bátorítsuk az állampolgárokat, hogy magán nyugdíj pénztári megtakarításokkal éljenek. A demográfiai változások fényében általános érdek, hogy a nyugdíjpolitika már koráb, korai ö, magányugdíj pénztelen megtakarásokor elég egészüljön ki. Különösen kis jövedelműek esetében fontos, hogy a harmadik pillérben takarékoskodjanak. Jelenleg a magán nyugdíj megtakarításoknak nincs belső piac, egységes piaca. Sőt, olyan vannak egyes tagállamok, nem is kínálnak magányugdíjpénztári termékeket, és a nemzeti piacok kínálatában erősen szétaprózódottak. Nem lehetséges egy nyugdíjterméket egy másikba átvinni, vagy nyugdíjellátást úgy átvinni, hogy a, a, a adóelőnyöket fenntartsa a kedvezményezet. Ezért a standardizált termékek bevezetését kell segítenünk. A javaslat arányos, hiszen nemzeti előrások alá első termékek esetén is akadályok gördülhetnek az elé, hogy egyik tagállamból átvihető legyen ez a termék, és ezt nem mindig tudja maga a tagállam ezeket az akadályokat elhárítani. Ezt az aspektus csak akkor lehet érvényesíteni, hogyha az ellátás rendszer szerint kerül meghatározásra. A célom az, hogy egy egyszerű, biztonságos, átlátható, fogyasztóbarát és a ke- fogyasztónak kedvező nyugdíjrendszer érvényesüljön. A PEP e rendszer meg kell kapja a tagállamok támogatását, és csak a tagállamok tudnak egy olyan PEP rendszert létrehozni, amely végül is ösztönöz a megtakarításokra, és jól alkalmazható csak hogyha ezek a feltételek érvényesülnek, lehet egy mobil nyugdíj, a tagállamokból át, egyből átvihető, másikból átvihető nyugdíjtermékrendszert létrehozni. Olyan termékeket kell megcélozni, amely versenyképes, igazi belső piacot hoz létre a nyugdíj megtakarítási termékek számára, új struktúrákat létrehozva. A 100 43 módosító érkezett első körben a jelentés, az most több mint 400. Ezeket igyekeztük összeállítani, több mint 600 módosító van most már összességében. A már a fontos területeket érint a jelentés, és örülök annak, hogy az elmúlt három hétben sikerült átfogó kompromisszumos csomagot létrehozni. Különösen szeretném megköszönni előadóimnak, nagyon intenzív és konstruktív munka eredménye, az így eredményt elért anyag. A legfontosabb kérdésben egyesére tudunk jutni, a, az ajópa szerepét meghatározni, egy biztonságos default opció létrehozása, egy információs platform létrehozása és ilyen közös megalapodás tárgya. Aztán a nyugdíjkifizetések 30%-ig való első szakaszban való kifizetésének lehetősége is fontos cél volt. A nyugdíjtermékek rendezésében egyes kompromisszumos blokkot szeretnék bevetni. Az egyes blokk, az egy PEP engedélyezésének mikéntje, az ajópa részéről kell az engedélyt kiadni, eredetileg az engedélyezést, kifejezést a tanúsítványal való ellátással váltottuk volna fel, hiszen az engedélyezés vagy a certifikáció némi különbséget mutat a kettő, az engedélyezés tehát talán nem egységes, nem elégséges. Ám egy olyan megfogalmazásban egyeztünk be, amely robosztusan elválasztja a tagállamok beli eljárásokat. A második blokk a portabilitásról, az átvihetőségről szól, 5 éven belül minden tagállamban kínálhatóvá kell tenni ezeket a PEP termékeket, partneri együttműködés alapján és a hármas blokk az a szerződéskötés előtti nyújtás és a PEPKIT miben létét taglalja. A rendeletben közvetlenül kell meghatározni az információk miben létét, a négyes blokk. A döntési mátrixot, illetve gráfot tartalmazza, tehát hogy milyen módon és milyen lépések, egymás követő lépésekben kell tájékoztatni az ügyfelet, a, a következő blokk a teljesítési ö, információ, a hatos blokk a standard opciókat tartalmazza, amelyet minden terméket piacra vívőnek kínálnia kell, kockázati csökkentési technikákra alapozva az AJOP által meghatározott és szabályozott technikai sztenderdek megfelelően a hetes blokk pedig a panaszkezelésről szól, a nyolcas a kölcsönös szolgáltatásokról legalább minimum 5 éven belül lehessen cserélni a ajánlattevőt, a 9-es blokk pedig a kifizetési modalitásokat tartalmazza. Külön szabályozást érvényesül a standard opció tekintetében megállapodtunk, hogy a kifizetés az élet végéig vonatkozó kifizetésekben valósulhat meg, illetve egy egyszerű kifizetés 30%-ban a kifizetési időszak elején engedélyeztethető. Számomra az a legfontosabb, hogy a PEP e egyszerű, átlátható módon kerüljön szabályozásra és kialakításra, csak így lehet a PEP e európai siker. Nagyon fontos az is, hogy öt éven belül minden a terméket kínáló, minden tagállamban kell, hogy kínálja a termékét, így lehet egységes piacot teremteni. A kompromisszumokat ö, sikerült úgy kialakítani, hogy a szocialista frakció, az ALDE és a zöld frakció is elfogadta, így remélem, hogy holnap sikeres szavazást tudunk lebonyolítani. Köszönöm. Much. And then for the SND we have uh, Mrs. Köszönöm szépen. So thank you very much, and uh, I think we have achieved. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy sikerült jó kompromisszumokat kialakítani, és köszönöm az előadónak eh, és csapatának, illetve a többi árnyék előadónak, hogy ennyire nyitott volt, és ennyire építő volt az egyeztetés. Nagyon örülök, hogy a legfontosabb aggájainkra kitérnek a kompromisszumok, különös tekintettel arra, hogy nagyon jó, hogy az EOPA szerepét meghatározzuk a PEP-ek meghatározásában. Az EOPA standard termékeket kínál valódi tőkevédelemmel. Nagyon jó, hogy a költségek és tekintetében sikerült határértéket megalapítani. A PEP európai termék EU címkével ezért a fogyasztóvédelem alapvető fontosságú. A mi kompromisszumainkban ez nagy jelentőséget kap. Minden fogyasztónak könnyűen és ingyenesen tájékoztatást adni, hogy tájékozott döntést hozhasson. A fogyasztóvédelem szempontjából nagyon fontos, hogy a megtakarítóknak legyen hozzáférésük a kollektív jogorvoslathoz, határon átnyúló esetekben is, és hogy alternatív vita megoldási eljárásokhoz is hozzáférjenek a peppel, olyan terméket hozunk létre, amely vonzó lehet a mobilis fiatal generációk számára, és ezért a hordozhatóság nagyon fontos célja a PEP-nek. Nagyon örülök, hogy az előadó az adózással kapcsolatos módosítónkat bevette a kompromisszumba, a változatlan formában, mert nagyon fontos, hogy az adó visszaéléseket elkerüljük, a PEP termékekhez kapcsolódó adókedvezmények a megtakarító országában érvényesülnek csak. Egyértelmű, hogy a Pepper harmadik pillért hozunk létre, egy pán-európai terméket ez az első és a második pillér megoldásait nem válthatja fel. Köszönöm. E Köszönöm szépen kollégánk nincs itt, úgyhogy Limovics kollégát kérném a liberálisoktól, ő sincs itt. Úgyhogy Denis de Jongnak adom meg a szót. Rögtön. Köszönöm szépen. Ez nagyon kedves, de nagyobbak vagyunk, mint a GOE manapság, ez most változott idő, idéntől, de teljesen mindegy. Ez egy nagyon nehéz dosszié. Az én frakcióm számára mindig így is volt, és már elmagyaráztam a bizottságban, a szakbizottságban, hogy miért van ez így. Azért, mert féltünk attól, hogy ugye a puffer követelményeket kell a kollektív nyugdíjaknak is teljesíteni, pedig ebben az esetben más a helyzet az irányelv értelmében is. A második dolog az, hogy a frakció nem szeretné azt, hogyha egyéni nyugdíjak váltanák fel a kollektív nyugdíjakat, a kollektív nyugdíjrendszereket. Mi ezt nem támogatjuk. Persze lehet, hogy a magányugdíj elkerülhetetlen, de mondjuk a, még az önfoglalkoztatottaknál is azt támogatnánk, hogy legyen kollektív megállapodás egy ágazatban, általánosabban. Azért is, mert valószínűleg magasabb lesz a végén kifizetett nyugdíj, hogyha kollektívan lépnek fel a dolgozók, mint hogyha egyenként. Ezeket a témákat megbeszéltük. Az árnyék előadói ülésen is megvitattuk, de úgy tűnt, hogy inkább egy ekon vita ez, mint sem egy imkó vita. És a témában ugye elfogadunk itt is jelentéseket, de azért még kevésbé. A Ekon előadójával, Szofi Intveltel én beszéltem, és ő megnyugtatotta felől, hogy az Ekon mindkét aspektust figyelembe veszi, tehát a foglalkoztatói nyugdíjak akkor sem, hogyha magán nyugdíjakat jelentenek, nem fognak nyugdíjalapokhoz kötődni olyan szabályok értelmében, amelyek a, amelyek a pufferekre vonatkoznak a biztosítótársaságoknál, és ezt Sophie úgy szeretné elérni, hogy legyen egy rendelkezés, egy ring fencing rendelkezés, ami ezeket külön választja. Tehát az egyéni termékeket, illetve a kollektív nyugdíjtermékeket szétválasztják. Tehát legalább ezt az aggodalmat így sikerül megoldani. Azt is mondta, hogy az első és a második pillér, tehát a kollektív pillér, az állami nyugdíj, nem sérül, azzal, hogy most már európai szinten is van lehetőség a harmadik pillérre. És az ekonban a fejlemények, az engedmények, amelyekről itt beszéltünk, azt jelentik, hogy tulajdonképpen nincs már ellenvetés a jelentéssel kapcsolatban, és hogyha a pozitív oldalt nézem, akkor ez a fogyasztóvédelmi oldalt és az tényleg igaz, hogy az előadó valóban minden tőle megtett annak érdekében, hogy az összes biztosítékot beépítse, például a mi frakciónk által kért átláthatóságot, és így tovább. A, a visszatérítésekre vonatkozóan is ott vannak, amit kértünk, tehát ez megfelel az elvárásainknak, és ezért a végkövetkeztetésünk az, hogy támogatjuk a jelentést. Fogyasztóvédelmi szempontból ez megfelel, viszont azt a véleményt szeretném kifejezni, hogy ez nem akadályozza meg azt, hogy általánosabban is lefolytassuk ezt az eszmecserét a témában, mint a, és nem csak az ekonban. Én szerintem ez is rendben lenne. Nem tudom, hogy ezt hogy tudjuk megoldani. Még bizottsági szinten nem láttam erre példát, de hát talán a jegyzőkönyvet meg tudjuk mutatni, hogy tényleg ezek itt a, ezek a szempontok hú, húzódnak meg a reakciónk miatt, mert lesznek meglepetések, lesznek akik meglepődnek, hogy a GUE így reagál, de szerettem volna nagyra értékelni az előadó erőfeszítéseit. Köszönöm szépen, és hogyha jól értettem, akkor visszaléphetünk egy picit a napi rendben, mert az ECR képviseletében Szulik úr fog szólni, Úrike kolléganője helyett. Nem, Bézius úr helyett beszélek, ő kérdéseket tett fel a legutóbbi eszmecserében, és a kérdések több részével nem foglalkoznak a kompromisszumos módosítók. A kompromisszumos módosítók nagyon sok részletet hangsúlyoznak, de a, nagyobb képet nem. Lehet, hogy volt előrelépés, viszont még mindig megvan annak a kockázata, hogy szabálytalanságok lesznek. A belső piacot érinti mindez, és itt van három különböző felvetés. Az első, hogy a az adó kedvezmények nem lehetnek nagyobb értékűek, mint a meglévő termékeknél. Németországban van erre példa, van egy hasonló termék, amely egyébként nem volt sikeres a jelenlegi gazdasági környezetben. Nem az adókedvezmények az érdekesek, hanem az állam által adott egyösszegű kifizetések. Tehát, hogyha még így sem működik a termék, mint a, a PEP Németországban, amely a legnagyobb ilyen, hogyha a dolgozók nem tudnak jobb kedvezményre szert tenni, mint a kockázati megtakarítók, akkor ez nem működik. A második megjegyzés, vannak kétségek a programmal kapcsolatban, hogy vajon ez jó-e a kis és közép méretű biztosítási társaságok esetén az a követelmény, hogy öt éven belül minden szegmenset érinteni kell, az csak a nagy cégeknek kedvez, és sérteni fogja az Európai Uniót is, illetve az eurozóna kohézióját. A harmadik észrevétel pedig azzal kapcsolatos, hogy a multinacionális cégek a betétesek pénzét, a megtakarítók pénzét rövid és hosszú távú likvid eszközökbe fektetik be, kihasználják ezeket az ügyfeleket. Ha nagyobb, likvidebb piacokba áramlanak a pénzek, akkor a résztvevő országok fogják ezt megszenvedni. A 34-es és 35-ös cikk vonatkozik erre a bizottsági rendelet szövegtervezetében. Besziusz úr attól tart, hogy a bizottságnak ez a javaslata így elbukik. Ahogy láthatják, nem elég a részleteket megbeszélni hogyha a tágabb keretek az átfogó képen belül nem működik a e, javaslat. Ez a jogszabály javaslat, e, ezért nem jó, annak ellenére, hogy a fogyasztók védelmére összpontosítottak. Köszönöm szépen, és közben a liberálisok képviselője is megérkezett. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is megköszönöm Karin Langen asszonynak a nagyszerű munkát, amit kifejtett a témadosszéban szerintem. Jó szellemben, jó együttműködéssel született ez, és minden kompromisszot támogatunk is. A honlapi szavazással szerintem erős üzenetet küldünk az Ekonnak. Néhány dolgot kiemelnék én is. Először is a maximum portabilitást, jövőbeli PEP fogyasztóknak is ajánlani kell, tehát ki, nyithatnak egy PEP-et egy tagállamban, és aztán átvihetik a másik tagállamba a terméket, ahol, ahol élni fognak, vagy dolgozni, vagy időzni. Akár több kompartmentben is folyamatosan fenntarthatják ezt, aztán a frakcióm számára nagyon fontos volt az is, ugye bár bizonyos vállalat, pénzügyi vállalatok vonatkozó követelményeket tisztelben kell tartani, öt évet választottunk időszakra a, a, termékek közötti váltást illetően az öt éves átmény időszakban, ha a PEP ö, nem tudná ki, kínálni a terméket abban a tagállamban, ahova a fogyasztó megy, ugyanakkor meg kell adni a lehetőséget, hogy újra gondolják befektetési stratégiákat, stratégiákat igényeknek megfelelően. Végül pedig az EIOPA szerepét illetően hangsúlyoztuk ezt a szerepkört, bármely PEP termék engedélyezésében visszavonását illetően kimondhatatlanul fontos ez, hiszen Európa még mindig attól szemet, hogy a bankok és a biztosítók nem működnek elég jól. Európai szinten van bizonyos ö, hát vonzereje annak, hogy a rossz hiteleit áttegye egy más portfólióba, akár ilyenbe. Az Európával együttműködésben kell ellenőrizni azt, hogy a PEP szolgáltatók elég komolyak-e ahhoz, hogy ilyen terméket egyáltalán piacra vihessenek. A PEP fogyasztók kell, hogy a fogyasztóvédelmi tanácsadásban részesüljenek, megfelelő információt kapjanak, mielőtt szerződést kötnek. Az ALDE örömmel fogadta ezt a munkát, szerintünk jó sikerült, és mint mondtam, minden kompromisszumot támogatni tudunk. Köszönöm szépen a pedig Soltesz úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Végül a szót. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, a témadosszéban is a jó együttműködést az árnyék előadók mindegyikével. A kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban annyit mondhatok, hogy, hogy már e-mailben jeleztük, mindegyiket támogatjuk. Az a kezdeményezés, amelyet a bizottság az asztalra, tehát általánosságban jó javaslat, hiszen bátorítja a polgárokat arra, hogy magánnyugdíj pénztári termékekbe vegyék a pénzüket, ám ahhoz, hogy a valóságban sikeresek legyenek a termékek, ahhoz határon átnyúló kell legyen ez a piac. Az alapokról való információ könnyen érthető kell legyen a felhasználók számára, és átlátható. Végül ez a modell kiegészítő és önkéntes jellegű. Nem az a célja, hogy a köz állami nyugdíjakat vagy a munkahelyi nyugdíjakat kiváltsa, hanem egy olyan opció, amely egy biztonságos befektetési stratégiát jelent a fogyasztók többi nyugdíj megtakarítását kiegészítendő a piacon. ezek fényében szerintem joggal mondhatjuk, sikerült egy kiegyensúlyozott véleményt alkotnunk, amely az árnyékok, árnyék előadók többsége számára is elfogadhatónak bizonyult. Köszönöm szépen, akkor visszadom a szót a jelentéstevőnek. Már ha akar mondani valamit. Nem tudom. Akar? Úgy gondolom, minden elhangzott, és örülök annak, hogy holnap egy ilyen széles körű támogatás tudatában vághatunk neki a szavazásnak. Köszönöm szépen! Való igaz, holnap szavazunk a témadosszíról, holnap reggel. Megyünk akkor tovább. Következő napi rendi pontunk a kompromisszumos módosítók értékelése, a belső piacon szereplő termékek minőségét, illetően Szenalova asszony, az előadó megkapja a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy arról tájékoztathatok mindenkit, hogy ez a dosszié már a lezárás előtt áll, készen áll arra, hogy még a nyári szünet előtt az IMCO bizottságban szavazzunk róla. A benyújtott módosítók alapján, illetve a mezőgazdasági szakbizottság tanácskozása alapján. Egyébként köszönöm a társelőadó munkáját. 22 kompromisszumos módosítót készítettem elő, ezekről folyik a vita az árnyék előadók között. Úgy gondolom, hogy a legtöbb kérdéskörben egyetértés van közöttünk. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a kiváló együttműködésért, nem szeretném áttekinteni az összes módosított részletesen, a jelentés meglehetősen részletes egyébként is, különböző ajánlásokat tartalmaz, illetve a bizottság álláspontját. Először is nagyon örülök, hogy a belső piac esetében az azonos termékeket azonos termelők részéről különböző összetételben értékesítik, ezt a tényt nem vitatja senki már. Az objektív tényezőkről folytattunk vitát, és hogy mennyire nagy csalódás ez a fogyasztóknak. Szeretnénk Európa egészére kiterjedő tesztelést azonos módszertan alapján, mert konkrét esetek erre ellenére nagyon kevés az Európa egészét lefedő adat. A hatóságok között együttműködésre van szükség, fogyasztói szervezeteket kell bevonnunk ebbe, megfelelő körülmények között kell a tesztelést elvégezni. A mi bizottságunknak egy próba projektje segítene ebben a tekintetben. Tanácskoztunk az a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáról olyan esetekben, amikor az Európai Bizottság döntése sem hozott pozitív eredményt. A jogszabály változása vagyis, hogy a méltánytalan kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó javaslatot megtette a bizottság, ezt üdvözöljük. A hatodik cikkben egy változást javasoltak. Kérdés, hogy ez kivitelezhető, vagy legalább elégséges-e. Jogbiztonságra van szükség, ezért a legjobb volna, hogyha a tiltó gyakorlatoknak elkészülne egy listája, konkrét példákat itt felsorolhatnánk, elkerülendő azt a helyzetet, amikor a jogszabály csak írott elmélet marad, és a, a tagállami hatóságok nem tudják, hogy a gyakorlatban hogy kell eljárni. Ez esetben meginogna a fogyasztók bizalma a belső piaci gyakorlatokban. A nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályokról is szót ejtettünk, a belső piac minden gyakorlatát át kell tekintenünk, amely korlátozza a fogyasztók választási lehetőségeit. Nagyon fontos, hogy fokozottabb mértékben bevonjuk a gyártókat, illetve a saját márkás termékek marketingének módszereit is feltárjuk adatgyűjtésre van szükség a nem élelmiszeripari termékekről is. Brianna Borzán kollégám itt ül mellettem, ő fog beszélni a Közegészségügyi Bizottság véleményéről. Köszönöm szépen! az árnyék előadókat hallgassuk meg először a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm az előadónak erőfeszítését, és hogy ilyen nyitott volt felénk, és nyitott volt a kompromisszumokra, a véleményekre. Nagyon fontos, hogy a megállapodás megszülessen, nagyra értékelem az együttműködést a különböző frakciók között is. Ez a jelentés nagyon lényeges, és nagyon fontos, hogy megállapodás szülesen közöttünk. Három dolgot szeretnék hangsúlyozni. Meg kell oldanunk a fogyasztói szervezetek szerepét, másodszor a nemzeti szabályozók szerepét kell tisztázni, és harmadszor, ami a legfontosabb, közös módszertára van szükség a termékek kettős minősége tekintetében, nem csak élelmiszeripari termékekre gondolok. A néppárt szeretne összpontosítani a tartalmi kérdésekre, ezért arra kértük a jelentéstevőt, hogy a csomagolás és az árképzési kérdéseket más szinten kezelje. Nagyon fontos, hogy a tartalmi kérdésekre összpontosítsunk, hogy arra, hogy bizonyos gyártók és kiskereskedők kétséges gyakorlatokat honosítanak meg az európai piacon. Végső soron a kompromisszumos megállapodás, a kompromisszumok sora megfelelő. Az az eljárás, amit az előadó javasolt, elfogadható Véleményünk szerint meggyőződésem, hogy sikeres lesz majd ez a jelentés, és sikerül elfogadni. Köszönöm. ECR, Szaszuli kollega. Na, pri tomto fajle sme sa tu stretli taká východor... Köszönöm szépen. Az európai lobby képviselőjével is találkoztunk, a Csehköztársaságból, Szlovákiából és Szlovéniából, illetve Lengyelországból, a bizottsági kolléga Lengyelországból származik. Ez úgy látszik, mint a Kelet-Európa problémája lenne csak, a kettős minőségi normák problémája olyas valami, amit tudatosítani kell – és a fogyasztókban is tudatosítani kell jogaikat. Támogatom, hogy a teszteredményeket tegyék, a végrehajtás jobb legyen a tagállamokban, és hogy egyeztessenek a fogyasztóvédelmi szervezetekkel. Másrészt viszont nem szabad, hogy a fogyasztókat úgy képzeljük el, mint birkák, akik nem gondolkodnak, és helyettük a szabályozónak kell gondolkodnia. Itt úgy látszik, hogy egy nagyon kis körben mozgunk. Bizonyos dolgokról tudnunk kell, hogyha egy termék alacsonyabb minőségű, olcsóbb is. Bizonyos kompromisszumos módosítók ellentmondanak egymásnak. Először is elfogadhatatlan diszkriminációról beszélnek, hetes módosító az eltérő összetételről beszél, a 21-es módosító pedig egy fekete listát sürget a Szenerova asszony által említett gyakorlatokra. Szerintem ez szélsőséges megoldás. Ezek az ellentmondások közös gyökérből táplálkoznak, nem beszéltünk arról, hogy hány terméket érint ez a probléma, a kettős minőség mit jelent pontosan. Több millió termék van egy közepes méretű ország piacán, és csak néhány százról beszélünk most. Ez a javaslat azért került benyújtásra, mert az a benyomás keletkezett, hogy rosszabb minőségű termékeket importálnak az EU-ba, de különböző példák állnak rendelkezésre, amelyek ellentmondanak ennek a benyomásnak a nyugati piacon, és különböző minőségű termékek vannak Németországban. Van klór a mosoporokban, Franciaországban ammoniát használnak. Másodszor nem tudunk különbséget tenni a méltánytalan kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, illetve az ízlésbeli, valamint kereskedelmi beli különbségben, például a cukor felhasználásban. Zatiaľ neexistuje spoločného testovania výrobkov na základe rovnakej metodiky. Ami pedig a közös tesztelést illeti azonos módszertan alapján, eltekintetben sincsenek valódi eredményeink. Ki kellene várnunk az eredményeket, a tesztek eredményeit. A bizottság által javasolt megoldások, például a tesztelési módszertan, vagy az értékelési keret a végrehajtásra nézve a kettős minőség esetében, vagy a nemzeti projektek, amelyekre több milliót különített el a bizottság, ezeket még nem hajtották végre, mert nem volt még kellő idő arra, hogy a gyakorlatban is próbára tegyék ezeket. Közben pedig júliusban kellene szavaznunk erről a javaslatról, még mielőtt a közös teszteknek megszületnének az eredményei. A tisztességtelen biztos kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet felülvizsgálják. Szerintem arra összpontosít, tartsunk, amit kezelni tudunk, és ne kérjünk folyamatosan változásokat a jogszabályokban, még mielőtt tények alapján tudnánk dolgozni. Értem, hogy az állampolgároknak gyors és könnyű megoldásokat kívánunk nyújtani, de attól tartok, hogy ez esetben nincsen könnyű és gyors megoldás, viszont negatív hatása lehet ennek, áremelkedést okozhat, hogyha arra kényszerítjük a termelőket, hogy pontosan ugyanolyan termékeket nyújtsanak a kelet és a nyugati piacokon, az árak is változhatnak. A problémákat a jogszabályokkal kezelni kell, nem pedig csak kozmetikai megoldást kínálni. Köszönöm. Thank you very much, and then... Köszönöm. Az Áde nevében hallgassuk meg Szijemovics urat. Szeretném felolvasni Ditta véleményét. Szeretné először köszönetet mondani az előadónak, hogy erőfeszítéseket tett a dosszié megoldása érdekében jók a javaslatok és a kompromisszumos módosítók véleménye szerint ta- támogathatóak. A kompromisszumok alapján Végső soron átfogó jelentés születhet a kettős termék minőség esetében. Az ELDE nevében véleményünket majd benyújtottuk a tervezethez, ezért nem akarok most a részletekbe bocsátkozni, viszont nagyon fontos aggályunk az a rész, ami a bíróság, bizottsági jogszabályalkotási javaslatról szól. Az EU jogszabályaiban most első alkalommal említik a kettős termékminőséget. A bizottság javaslata teljesen megfelel annak, amit mi sürgettünk. A kettős minőség problémáját az EUCPD felülvizsgált szövegébe beilleszti. A jelentéstevő az első melléklet felülvizsgálatára is felhívja a bizottságot, illetve hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabályt felülvizsgálja. Ez a javaslat túlzás, túl messzire megy, és nem felel meg a jelentés többi megállapításának, amikor helyi és lokál és regionális különbségekről beszélünk, ami elfogadható gyakorlat. A jelentés eh, koherenciája érdekében érdemes volna át írni a jelentést, hogy ne fekete listát sürgessen. Úgy gondolom, hogy más frakciók is hasonlóan gondolkodnak. Utolsó pontként az Európai Bizottságnak szeretnék gratulálni azért, hogy múlt héten a gyümölcs termékek tesztelésére EU szintű módszertant javasolt. Nagyon fontos, hogy a receptek, a minőség különbségeit megvizsgáljuk, és ezt a módszertant minél előbb próbára kell tenni, hogy ez hatékony-e, és európai szintű adatokat szolgáltathat-e. E tekintetben megemlíteném, hogy én személyesen üdvözölném, hogyha ekvivalens metodológia jönne létre a nem élelmiszeripari termékekre nézve is, hiszen a kettős minőség problémája minden termék kategóriára kiterjed. Köszönöm. Mastalka, Köszönöm szépen, Mastalka úr lenne a GUE hozzászólója, de nincs itt, úgyhogy a zöldek következnek, Soltész úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, mert nagyon nagy erőfeszítést tett a kompromisszumos módosítók elkészítésében. Igyekezett összehangolni a különböző véleményeket. Nagyon eltértek az árnyék előadók véleményei. Ami a frakciómat illeti, kiegyensúlyozottnak tartjuk a jelentést, amely a termékekről szól, a kompromisszumos módosítók legnagyobb részét támogatni is tudjuk a jelenlegi formájukban. Szeretnék azonban a héták kompromisszumban egy pici változtatást kérni a Consumer Original Preferences megfogalmazást szeretnénk itt kivenni a szövegből. Nagyon nehéz meghatározni ugyanis ezt a kritériumot, és nehéz ezt objektívan mérni a gyakorlatban. Véleményünk szerint tehát ez akadályá válhat, nem lehet majd átláthatóan eljárni az élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos problémák esetében. A 16-os kompromisszumos módosító, módosítóban üdvözöljük az utolsó rész megváltoztatását. Szeretnénk azonban azt kérni, hogy erősebb legyen a megfogalmazás az Európai Unió felügyeletére hivatkozással. Szerintünk Európai Uniós felügyelet nélkül valószínűleg nem számíthatnánk változásokra a jövőben. Azt kérjük tehát, hogy valóban jöjjenek létre ezek az egységek, amelyek a tesztelési módszertant kísérik figyelemmel, illetve a szabályok nem betartása esetén fellépnek. Az egyes mellékletre való hivatkozást is szeretnénk megtartani a 21-es kompromisszumos módosítóban, tehát nem támogatjuk azokat a kéréseket, amelyek szeretnék ezt megváltoztatni, szeretnék kivenni innen a hivatkozást. Köszönöm. Köszönöm. Az EFTD következik. Ifászkevics kolléga lenne a hozzászóló Márko Zulló nem tudna szólni helyette, nem? Akkor a további kollégák következnek, Bolca asszony. Köszönöm szépen, mondja Borzan asszony, köszönöm mindenkinek a jó együttműködést a dossziéval végzett munkában és különösképpen azt, hogy az MV-ben figyelembe vették a kompetenciákat. Az MV-ben már sikerült a releváns kérdésekben megállapodni, meg vannak a kompromisszumos módosítók. Felsorom a főpontokat, hogy önök is észben tudják tartani ezeket, amiközben az itteni szakbizottságbeli kompromisszumos módosítók elkészülnek. A termékek különböző minősége létezik, eltérő minősége létezik, az egységes piac működésének lényegét érinti, a fogyasztók bizalmát érinti ez, és Európai Uniós szinten kell ezt megoldani. Az illetékes hatóságok nem tudták megoldani az eltérő minőséget a jelenlegi jogszabályi keretek között. Ennek több oka is van, több korlátozás miatt volt ez így. Például nincs explicit jogi rendelkezés és területi korlátozás. Ez tehát azt jelenti, hogy meg kell változtatni az Európai Uniós szabályozást. Ezt támogatja valamennyi frakció, és a mellékletet is meg kell változtatni. Tehát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok irányelvéhez csatolt mellékletről van itt szó. A címkézési szabályokat is meg kell változtatni az eltérő minőségű termékek esetén. Nem lehet különbség a minőségben, és az értékben, ha ugyanolyan márkájú, ugyanabban a csomagolásban értékesített termékről van szó. A különbséget csak legitim okokkal lehet indokolni. Például a helyi nyersanyagok használata, illetve az, hogy figyelembe veszik a nemzeti jogszabályokat. A csomagolás és címkézés a termékek esetében világosan kell, hogy jelezze, ha eltérés van különböző tagállamokban ugyanazon termékek között. Az MV azt is kéri, hogy könnyebb legyen a nyilvántartás, legyen EU-s szintű nyilvántartása az ilyen termékeknek, önkéntes nyilvántartás legyen elérhető valamennyi termékre, és itt a gyártók további információt közölhetnek a termékkel kapcsolatban a bizottság hozol létre egy igazgatóságot egy meglévő európai ügynökségen belül, amely ellenőrzéseket tud végrehajtani a gyárakban, és auditokat a gyártási folyamatról, amennyiben gyanús gyakorlatokra, gyanús gyakorlatok merülnek fel. Ezek olyan tényezők ugyanis, amelyek a piac töredezettségéhez vezetnek. A gyártók, az ágazat és a bizottság is kell, hogy tájékoztassa a fogyasztókat a termékek eltérő minőségéről kapcsolatban és ezek jellemzőiről. Mi az ENVI szakbizottságban csütörtökön szavazunk. Ahogy mondtam, ezeket a témákat a környezetvédelmi szakbizottságunkban minden kolléga támogatja, és remélem, hogy a belső piaci bizottság is tudja őket támogatni. Köszönöm szépen, és akkor már csak az utolsó hozzászólón következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kutatón kollega nevében szeretnék beszélni, aki egy rep kés, elkésett repülőgép miatt nem tudja elmondani a mondandóját. Először is szeretném megköszönni Szenalava asszonynak azt, hogy részt vett ebben az ügyben, és az összes jelent, adónak a kifejtett érdeklődést. Ám a többi tagállambeli kollégát illetően, hiszen az árnyékadók jó részek közép-kelet-európai, hogy legyenek aktívak ebben a témában. A közös álláspont van ezzel kapcsolatban. Sokan úgy látják, hogy csak közép-kelet-európai fogyasztók problémáról van szó, holott államaimmal látható, hogy a téma nem csak egy kelet-nyugati megosztottság ügye. Gyakran tudni légy, a supply chain és a nagy kereskedelmi hálózatok működésével kapcsolódik olyan méltánytalan gazdasági gyakorlatokhoz, mely sok esetben az alacsony minőségi termék, amit Prágában látunk, sokszor Portugálban vagy Nagy-Britanniában is felbukkan. Semmi köze ez a fogyasztói preferenciákhoz. A fő témát illetően, hogy hogyan szabadul meg az olyan gyakorlatoktól, amelyek irritálják a fogyasztókat, a hatos cikk módosítása a unfair competition irányelvben nagyon érdekes lehet. Ám nem vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy ez a cikk önmagában megoldja majd a problémát. Úgy tűnik nekem, hogy továbbra is nagyon nehéz lesz, és nehézkes a illetékes hatóságok számára a tagállamban külön-külön kivizsgálni az eseteket. Szerintem inkább egyenlő minőségre vonatkozó szabályra van a szükség. A kereskedők más és más csomagolásban kell, hogy elhelyezzék a gyengébb minőségű terméket, nyilvánvalóvá téve ezt a tényt. Köszönöm. Köszönöm, és a végén Paszpisil úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én most mezői képviselőként szólok hozzá itt, ám a jelentős többet mindenképpen támogatni szeretném. Holnap szavazunk ezekről a kompromisszumról, szerintem jó kiegyensúlyozottak, és köszönöm azt is külön, hogy elfogadta az én módosítómat melyet, mint mondottam, nem jelentős tevőként vagy árnyékadőként, hanem csak egyszerű képviselőként jutottam be. És fontosnak tartom ezt, hiszen úgy tűnik minden módosítómat elfogadták, ez ritkán esik meg. Szerintem hozzájárul majd jelentés a nagyon fontos téma rendezéséhez. Nem akarok azon spekulálni, hogy ez csak az új tagállamokat érinti -e Kelet-Európában, vagy, vagy nem. Vagy nem ez a legfontosabb kérdés, ez eredetően lehet, hogy a régi tagállamokban is fontos gond ez. Mindenképpen nagy súly van azonban Csehországban, hazámban, és ha nem tudjuk rendezni, akkor az EU imázsát elit foltot alacsony minőségű élelmiszeri termékek forgalmazása. Az EU integráció szempontjából Csehországban tehát fontos kérdés ez. Van egy sor kompromisszum, ami nagyon jó, szerintem a 18 számú például, amely a kettős minőséget definiálja, mert az eredeti eh, irányelv tervezetben nem volt elég jó szerintem a definíció. Ez most jobb, és a megoldást is eh, szolgálja. Annak is örülök, hogy a 14-es számú kompromisszumban a jelentéstevő beszél a fogyasztóvédelmi szervezetek szerepéről, hiszen nem csak az államra bízandó dolog ez, hanem nagyon fontos, hogy a nem kormányzati szerveket is meghívjuk. A 11-es módosító is nagyon fontos, a határon átnyúló aspektusot, aspektusait hangsúlyozza a kérdésnek, hiszen ezek lényegi elemek itt. Ha csak egy tagállam próbál megbirkózni az ügyel, nem lesz sikeres. 17-es módosító, a méltánytalan gazdasági tevékenységek szabályozása. Én is, mint jelentéstevő úgy gondolom, hogy a kettős minőség kérdését méltánytalan gazdasági tevékenységnek gyakorlatnak kell tekintenünk, és az egyes melléklet alá kell, hogy tartozzon ilyen értelemben. Hogy a, tudja mindenki, hogy ezek illegálisak. Ahol a véleményeink talán eltérnek, az, az a kérdés, hogy vajon itt irányel vagy rendelet volna a jobb megoldás a dolog rendezésére. Azonban ez talán mellékkérdés, szerintem jó rendben haladunk a megoldás irányában. Köszönöm jelentéstevő érhet az árszóval. Nagyon szépen köszönöm minden képviselőtársamnak a hozzászólásokat. Jól tudom, hogy a vélemények különböznek, már eleve különböztek, és fontos, hogy közelítsük az álláspontokat, ezen fogunk dolgozni, finom hangolva az egyeztetést, és szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a hozzájárulását. Köszönöm! A szavazás a következő ülésünkön júliusban lesz. Mindenkinek sok szerencsét hozzá! Akkor mehetünk a következő napi pontunkra, ami véleménytervezetek értékelés az Európai Unió általános költségvetését, illetően a 2019-es évre vonatkozóan. Szelimovics úr jelentéstevő, övé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném bemutatni ezt a véleménytervezetet, amelynek célja, hogy hozzájárjon a 2019-es általános költségvetés vitájához. A Költségvetési Bizottságban az európai belső piac és fogyasztóvédelem szempontjából. Vojtyú úr az előadó, legutább, legutóbb volt vele egy eszmecserénk, megpróbáltunk előkészíteni egy olyan véleményt, amely pontosan tükrözi szakbizottságunk véleményét a bizottság által a közelmúltban bemutatott számokról. Ezen számok elemzéséből következtetéseket vonhatunk le, ezeket a jelentéstervezetben is szerepeltettem Először is örülünk, hogy a prioritások a bizottságunk számára a belső piac, fogyasztóvédelem és vámunió, valamint a versenyképesség is figyelembevételre kerültek a bizottság részéről. Az IMCO legfontosabb véleményeit figyelembe vették, 2 százalék nál is több növelést irányoztak elő a kötelezettségvállalások és a fizetések tekintetében, ez pozitív vonás. Másodszor a költségvetési kötelezettségvállalást a Vámunió tekintetében is növelték. Tudjuk, és erről holnap is szó lesz majd, hogy a teljes elektronikus rendszer a gazdasági szereplők számára nagyon fontos cél, és hogy 2020-25 közötti időszakban képüljön ez a rendszer. Véleményem szerint ez prioritás kell, hogy legyen a bizottság számára a következő évben, hogy ne kelljen egy hasonló jogszabályt hozniuk majd két-három év múlva. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon fontos, hogy az elektronikus eljárások minél hamarabb életbe lépjenek, mert ezeknek pozitív hatása van a kereskedelemre, az áruk szabad mozgására, illetve minden gazdasági szereplőre az EU-n belül. Nagyon fontos, hogy az administratív teher és a bürokratikus teher jelentősen csökkenjen harmadszor. Kicsit aggaszt az, hogy 19.02 csökken, támogatási ráfordítás a fogyasztóvédelmi programokra, ez a sor neve. Ez a csökkenés nem felel meg a sok kihívásnak, amit a fogyasztóvédelem támaszt, különösen az online területen. Sajnálatosnak tartom ezt, és kérem a bizottságot, mondja el, miért csökkentették ezt a nagyon fontos kiadási sort. Negyedszer a COSME programról is írtam egy bekezdést, a kis vállalkozásokat támogatja ez. Kollégáim bizonyára észrevették, hogy 20 a csökkent ez a költségvetési sor. További elemzés után arra a következtetésre juthatunk, hogy a csökkenés csak annak köszönhető, hogy részletesebb számításokat végzett a fennmaradó költségekről a bizottság. Ezekre szerettem volna felhívni a véleményben a figyelmet. Várom a tanácskozást az árnyék előadókkal. Az az ambícióm, hogy közösen világos, erős, egyértelmű véleményt készítsünk, amely az IMCO bizottság agályait összefoglalja a 2019-es költségvetés tervezettel kapcsolatosan. Köszönöm. Az EPP árnyék előadója Tún asszony, ha jól tudom, Stefan kolléga fogja elmondani a véleményét. Igen, elnök asszony. First of all, apologize. Elnézést kérek az előadó asszony nevében. Szelimovics úr, köszönöm, hogy bemutatta a véleménytervezetét. Kiváló indítása ez a további eszmecserének. Egyértelműnek kell lennünk a véleményben. Az egységes piac Európa egyik legnagyobb vívmánya. A piac jobb működésére fordított minden euró ragyogó befektetés. Nagy részt egyetértek a tervezett megalapításaival. Szeretnénk meghallgatni a bizottságtól azt is, hogy az ráfordítási kötelezettségvállalások miért alacsonyabbak, mint az idei évben. Az irányítási módszerekre gondolok. Ezek az irányítási eszközök nagyon fontos költségvetési sort jelentenek. Ezek nyomás alá helyezik a tagállamokat, hogy jobban hajtsák végre az egységes piaci szabályokat és ültessék át azokat. Én inkább növekedést javasolnék itt. A bizottságot kérem, tájékoztassanak minket arról, hogy az egységes piaci fórumnak mi a helyzete. Az IMCO-ban született ez a, az elképzelés, volt egy kísérleti projekt és előkészületek is, de a parlamentet aztán leginkább, egyre inkább kiszorították a projekt előkészítéséből. Nagyon érdekelne, hogy mi történik ebben az ügyben, vannak-e fejlemények, illetve hogy bevonják-e a parlamentet a későbbiekben. Támogatnám a kér kísérleti projekteket, például a termékminőség állítólagos különbségei tekintetében lesznek-e vizsgálódások, vagy éppen az esetleges méltánytalan fogyasztók profilírozás, illetve árkiigazítás tekintetében, illetve a szolgáltatás minőség a turizmusban, András Schwab és Marinescu kollégák tettek erre javaslatot. Ezeket a projekteket végig kellene vinni, nagyon érdekesek ezek, és hozzájárulnak a belső piac jobb működéséhez, megerősítve a fogyasztóvédelmi szempontokat. Köszönöm szépen! Thank you. And then um, for S&D. Köszönöm. A szocialisták nevében Kaplini asszony. Inta, vreau să mulțumesc raportorului pentru un proiect de aviz. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezt az átfogó véleménytervezetet. A legtöbb, legtöbb aggályunkat ez lefette, már ami a költségvetést illeti, és egy-két aspektust szeretnék itt kiemelni, amit érdemes lenne ide bevenni ebbe a véleménytervezetbe. a fogyasztói oldalról. Jobb információt kell biztosítani, a felügyeletet jobban meg kell szervezni, mindannyian tudjuk, hogy milyen botrányok vonatkoznak a, biz- a nem biztonságos termékekre. És érdemes befektetni a fogyasztókat tájékoztató kampányokba, rendszerekbe. Előfordul ugyanis, hogy a fogyasztók jogai megsérülnek, nem tudják, hogy hogyan kell megvédeni a jogaikat, és természetesen majd én is benyújtok módosító indítványokat. Igyekszem három költségvetési sor kifizetéseinek a növelését elérni. A digitális egységes piac már létezik, a 33.01.04-es sor a fogyasztók védelmének, érdek, védelmének érdekében több forrás áll rendelkezésre, de a kis- és középvállalkozások versenyképességének a növelésére is több forrást kellene biztosítani. Egyre több kis- és középvállalkozás működik manapság, és ez azt jelenti, hogyha a jelenlegi finanszírozási szintet tartjuk fenn, akkor kevesebb finanszírozási jut a kis és középvállalkozásoknak. A vállalkozásokat támogató költségvetési sorok összegét is szeretnénk növeked, növekedni látni, illetve a kis és középvállalkozások piaci hozzáférének a támogatását is segíteni kell. Nagyon sokan panaszkodnak a piaci hozzáférés nehézségei miatt a KKV-k köréből a mikrovállalkozásokat támogató költségvetési sort is szeretnénk e, emelni, és a magántőke magántőkére is oda kell figyelni. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és Szulikó úr, Szulik úr itt van még mindig, úgyhogy átadom neki a szót. Igen, ez az én napom, elnök asszony, kollégám megköszöni az előadó munkáját. Dalton úr egyetért azzal, hogy az egységes piac az Európai Unió egyik legfontosabb vívmánya, és a, költségvet, a gazdasági növekedéshez a költségvetés is elengedhetetlenül fontos a versenyképességünk pedig attól függ, hogy a digitális forradalomhoz mennyire, mennyire tudunk alkalmazkodni, tehát a költségvetésnek erre tekintettel kell lenni. Az előadó elismeri, hogy a fogyasztói környezet is nagyon fontos tényező az egységes piac kiteljesítésében. Dalton úr véleménye szerint ez kellene, hogy legyen az IMCO munkájának fókuszában, és a költségvetés prioritása egyik prioritása is ez kellene, hogy legyen. Az egységes piaci eszköz tehát megfelelő finanszírozással kell ellátni, hogy interoperabilis informatikai rendszereket lehessen kidolgozni, és működhessen az eszköz, illetve a vámeljárások jobban végrehajthatók legyenek. Ezeknek a segítségével is küzdünk a csalás ellen. Dalton úr örül annak, hogy az ő javaslatát is befoglalták a véleménytervezetbe a KKV-k a gazdaság gerincét adják, tehát Dalton úr is támogatja, hogy őket megfelelően támogassuk. Végül pedig Dalton úr azt is gondolja, hogy értéke van az adó ügyi felelősségnek, mivel az erőforrások végesek, ezért az egységes piacon is a támogatásban megtakarításokat kell, hogy találjunk, ugyanúgy, mint máshol a költségvetésben. Köszönöm szépen, nem látok másokat. A GUE, illetve a zöld frakció képviseletében sincs itt senki. Nem tudom, hogy Márka Zulló szeretne szólni, nem? Akkor az azt jelenti, hogy végigmentünk az árnyékelő adókon. Nem tudom, hogy Szelimovics úr záró megjegyzéseket kívánna tenni. Igen, köszönöm szépen, én megköszönöm, hogy mindenki előállt a véleményével. Természetesen fel fogjuk venni a kapcsolatot a benyújtott módosítók után a kollégákkal. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Június 26-án 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat, és a következő ülésünkön július 11-én fogjuk ezeket a módosítókat megtárgyalni. Mielőtt rátérnénk a következő napirendi pontunkra, a jogszabályoknak való megfelelésről, Prieto úrnak szeretném átadni a szót, hogy az értesítéssel kapcsolatban a triológusról számoljon be. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a megértést is, hogy kértem, hogy egy kicsit halasszuk ezt a témát. Nagyon fontos, hogy két szakbizottságban legyek egyszerre, még akkor is, ha megpróbálom. Már három informális trialógus került sorra a bizottsággal és a, a, a tanácssal az irányelve kapcsolatosan úgy gondolom, hogy már majdnem megállapodásra jutottunk, ami az értesítés irányelvet illeti, de azért még három kérdés nyitva maradt, ezekre megoldást kell találni. Ezek nélkül lehetetlen, vagy legalábbis nagyon nehéz a bolgár elnökség alatt végezni ezzel a jogszabályjal, és a nyár után kell majd újra kezdeni a tárgyalásokat a tanácssal. Ezek fontos témák, de szerintem azért megoldhatóak. Olyan irányelvről van szó, amely elvben rövid szöveg, de két nagy problémát, alapvető problémát érint, ezeknek politikai jelentősége is nagy. Demokratikus legitimitási ütközés van a tagállamok szuverenitása között a jogszabályok elfogadásában, ami sértheti a szolgáltatási irányelvet az értesítési tekintetben. Ez a politikai ütközés nagy vitát váltott ki a belső piaci szakbizottságban is, kompromisszumot kötöttünk, ami úgy gondolom, hogy a közös a köz, szakbizottság nagy többsége számára megfelelő, de továbbra is konfliktust vált ez ki a triológusokban konkrétan. A gyakorlatban elfogadtunk a tanácsal és a bizottsággal az értesítési irányelvre vonatkozóan minden kérdést már csak néhány részletkérdés maradt, ezeket árnyalni kell. Ami a demokratikus legitimitást illeti, ami az értesítési kötelezettségeket illeti, megállapodásra jutottunk, amely lényegében a parlament többségét eh, tükrözi, a, ami a sürgősségi klauzulát illeti, amit az Európai Parlamenten belül dolgoztunk ki, illetve a jelentős sebb területeken eh, újraértesítésre nem volna szükség, hogyha már előzetes értesítés megtörtént egy rendelettel, vagy egy valamilyen rendelkezéssel kapcsolatosan az irányelv hatája alatt. A hatos cikk az értesítési eljárás váltotta ki a legtöbb vitát. A bizottság azt javasolta, hogy a tagállam nem tud elfogadni egy rendeletet, ennek az átültetését, ha előzetesen az Európai Bizottság értesítést tett a tagállamnak egy jelzésről, a tekintetben, hogy a szolgáltatás irányelvet sértheti a javaslat. A parlament nagy erőfeszítést tett a frakciók támogatásával, hogy töröljük ezt az általános rendelkezést, hogy ezt nem lehet elfogadni, és egy olyan záradékot vetettünk fel, ami három hónapos határidőt határoz meg a jelzés esetében. Minden esetre a tanács számára továbbra is vörös vonal ez, nem fogadják el az irányelvet, nem tudnak rábonlítani, ha nem tudjuk ezt megoldani, ezt az időszakot. A trialógusban ó, abban állapodtunk meg, hogy egy új szövegjavaslat készül, majd az Európai Bizottság, a Parlament és a Bolgár Elnökség közös munkája során nagy erőfeszítést tettünk, hogy ezt a standstill időszakot megszüntessük, és új irányt adjunk a szövegnek, hogy ne akadályozzuk meg, hogy a jelzés után egy tagállam elfogadhasson egy bizonyos rendelkezést, hanem arra köteleznénk a tagállamot, hogy nyitva hagyja a politikai párbeszédet, hogy ne keletkezzenek mesterséges akadályok a belső piacon, nagyon fontos, hogy ezt a szöveget validáljuk, és a tanácsát ugye fogadni. Lényegében elfogadták a javaslatot, de ki kell egészítenünk egy új preambulum bekezdéssel, amely kiterjeszti a politikai alkalmazását a hatos cikk új formájának. Minden esetre nagyon nehéz volt ez a feladat, minden esetre jelentős előrelépést tettünk az utolsó trialóguson. Köszönöm a többi frakció vezetőinek is a kompromisszumkészségüket, és hogy rendelkezésre álltak, hogy valahogyan meg tudjuk oldani ezt a problémát. Ez volt a legfogosabb kérdés politikai szempontból. Két kérdés marad már, ezek is ugyanilyen jelentősek, de szerintem ezeket könnyebb lesz megoldani a következő hetekben. Ez a hetes cikkre vonatkozik, a tekintetben, hogy milyen jogi hatása van egy-egy határozatnak vagy értesítésnek az szolgáltatás irányelv összefüggésében. A hetes cikk, erre emlékeztetnék, a bizottság azt javasolja, hogy amikor megsértik, vagy nincsen megállapodás egy értesítés, egy jelzés után, az Európai Bizottság kiadhat egy döntést a tagállam számára, egy olyan javaslat tekintetében, amely szerint a szolgáltatás irányelvet megszegte az adott tagállam. Arra jutottunk, hogy egy ajánlás hagyna, képeznénk a 6B cikk kivételével, ahol is a bizottságra hagynánk, hogy határozatot hozzon. A jelenlegi szolgáltatási irányelv is meghatároz egy ilyen jogkört, ez vörös vonal a, pal, a tanács számára. Most várjuk uh, az ő álláspontjukat, hogy meg tudjuk oldani ezt a, az ügyet a hatodik cikkel kapcsolatosan. Megpróbáljuk a hetes cikket úgy megtartani, ahogyan most van, ahogyan a parlament ezt megfogalmazta. Az utolsó a kérdése talán a legkényesebb, a bizottságon, a szakbizottságon belül is sok vita volt erről. Ez az értesítési irányelv alkalmazási kör a negyedik cikk. A tanács utolsó pillanatban egy olyan kérést intézett hozzánk, hogy az városfejlesztési terveket is vegyük be az értesítési kötelezettségekbe. Az Európai Parlamentben még nem volt lehetőségünk arra, hogy megvitassuk ezt a javaslatot hivatalosan. A belsőpiaci bizottságon belül. Ez egy hónapja született ez a javaslat. Amikor próbálunk közös megállapodást alkotni, problematikus, hogy utolsó pillanatban felvetnek ilyen változtatásokat. a jelenlegi szolgáltatás irányelv szövegére szeretnénk e tekintetben visszatérni, de most a tanács belül a Németország és Hollandia blokja szorgalmazza ezt a megoldást, a többiek meg szeretnék megtartani a jelenlegi alkalmazási kört. Majd a következő hónapban meglátjuk, hogy hogyan alakul ez az ügy, hogy állást tudjunk foglalni. Sokat haladtunk tehát, közel állunk a megállapodáshoz, sajnáljuk, hogy az utolsó pillanatban hozott változások megakadályozzák azt, hogy a bolgár elnökség alatt végezzünk a szövege. Minden esetre jól haladunk, jó a szöveg, és sokat dolgoztunk ezen, és köszönöm az Európai Bizottságnak, a tanácsnak és a parlamenti kollégáimnak a jó munkát, a jó együttműködést, és az Európai Parlament adminisztrációjának is köszönöm szépen a kiváló munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy mehetünk a következő napi pontunkra, ami módosító figyelembevétele, azon szabályok és eljárások, amelyek az Európai Uniós jogszabály harmonizációra vonatkoznak olyan egyes termékekre vonatkozóan, megadom a jelentéstevőnek a szót. Gráció. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a kollégáknak a benyújtott módosítókat az eszmecseréhez. A módosítók legnagyobb része szeretné megerősíteni a szöveget, illetve szeretne egy picit pontosítani rajta a kompromisszumos módosításokon, tehát így fogunk dolgozni. Nagyon sok cikket érintenek, ezek én csak néhány főpontra térek ki, amelyek a leginkább ellentmondásosak. A négyes cikkről, négyes cikkel kezdem, amely a felelős személyt érinti. Ugye vitatható az, hogy ki legyen, vagy hogyan tudnánk a legjobban tükrözni a cikk tartalmát. Úgy gondolom, hogy a bizottság álláspontját érdemes elfogadni, megerősíteni, úgyhogy hozzáadott értéket adunk hozzá a célunk az az kell legyen, hogy garantáljuk, hogy minden egyes termék mögött, amelyet bejuttatnak az egységes piacra, biztos, megbízható gyártó, forgalmazó álljon, akivel szemben fel lehet lépni, hogyha megsérti a normákat. Felesleges kötele, bürokratikus kötelezettségeket nem kívánunk megteremteni. Több kolléga elmondta, hogy érdemes folytatni azt, hogy a felelősséget erősítsük, tehát legyen valaki, a, a gyártó, aki 100%-ig felel a termék megfelelőségéért, és ez legyen egy megfelelő hivatkozás, tehát az európai hatóságok számára, a piacfelügyeleti hatóságok számára, ők így fel tudjanak proaktívan lépni, kockázatok esetén, illetve hogyha valamely termék nem felel meg az előírásoknak. A meglévő kötelezettségeket már elemeztük a gazdasági szereplők esetén, a 2876-os rendeletben a kötelezettségek egyébként már szigorúbbak annál, mint amit tárgyalunk. A jogi szolgálatnak megköszönöm a vizsgálatot. Ők vizsgálták, hogy a módosítók Kárász, Gebhard és egyéb kollégák tollából megfelelnek-e a szabályoknak, illetve hogy a négyes cikk értelmében befogadhatók-e. És hála ennek a véleménynek megnyugodhattam, hogy a kereskedelmi világszervezet értelmében ránk vonatkozó kötelezettségekkel sem mennek szembe ezek a módosítók, ezt figyelembe kell venni, az EU-n kívül és az EU-n belüli kötelezettségeket is, illetve azt is figyelembe kell venni, hogy az EU-n belüli és kívüli gyártókra ne vonatkozzanak különböző szabályok. Tehát a harmadik országok nem fognak aránytalan, illetve kedvezőtlenebb helyzetbe kerülni, mint az Európai Unióban működő gyártók. Ami viszont megvalósul, az az, hogy valamennyi gyártó szigorúbb kötelezettségeket kell, hogy teljesítsen. A 7-es, 8-as cikk, ami a magán és a közféra együttműködéséről szól, szintén kapott módosítókat. Látom, hogy több kolléga szeretné a bizottság szövegében a hetes cikket törölni. Én szeretném azt pontosítani, hogy mi ellenezzük a privát és a magánszféra együttműködését, ahogy ezt a nyolcas cikkben írják, viszont el kell kerülni veszélyes érdekötközéseket, tehát biztosítani kell a hivatalos ellenőrzések hatékonyságát, és ez volt egyébként az európai rendszer egyik gyenge pontja, a piacfelügyeleti rendszer egyik gyenge pontja, és ezt lehetett is látni a botrányok példáján. Aztán pedig a nemzeti hatóságokról szóló cikk, úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata észszerű e tekintetben. A 14-es cikkben felsorolják a nemzeti hatóságoknak a hatásköreit, arányosan kezelik ezeket, a nemzeti adminisztratív szerveket figyelembe véve, a rájuk vonatkozó jogot figyelembe véve. Több módosító egyébként kiemeli már ezt az aspektust, és igyekszik még javítani ezt a pontot. A, hat, a piac hatékonyságának erősítése a lényeg tehát. Például a weboldalakra, vonat, weboldalakra történő hivatkozás már megvan, például a CPC és más jogszabályokban, és ezért is úgy gondolom, hogy az eljárás jogi garanciákat továbbra is fent kell tartani a fogyasztók számára. Aztán az online ellenőrzések, illetve az új technológiák jelenléte. Igen, ez az egyik komoly kihívás, amely előtt állunk, a piacfelügyelet hatékonyságát javítani kell, a nemzeti hatóságok működését a nemzetközi kereskedelemben, hiszen manapság egyre erősödik az online kereskedelem. Anélkül, hogy csak úgy légből kapott kötelezettségeket kreálnánk, alaposan átgondoljuk a felügyeleti szervek szerepét, azt szeretnénk, hogy az online világban is ugyanolyan szintű ellenőrzés bonyolódjon, mint a hagyományos piacon, így tehát a fogyasztók biztonságban érzik magukat. Ugyanez igaz az a tárgyak internetje által teremtett kihívásokra is. Európai szinten és nemzeti szinten is a hatóságoknak új kompetenciákra kell szert tenni annak érdekében, hogy a termékeket hatékonyan tudják ellenőrizni. És akkor a a hálózat, illetve az európai szintű együttműködés megteremtése szintén fontos a nemzeti szakértők, ahogy a bizottság is javasolja, kapcsolatba léphessenek egymáshoz, egymással. Fontos az állandó információcsere, elemzések, közös munka, hatékony koordinálás és a lehető legnagyobb uniformitás a szabályokban, illetve az ellenőrzések végrehajtásában az értékelések a, a felek között, a peer-to-peer -peer értékelések hasznosak lehetnek, így javíthatják az egyes piacfelügyeleti hatóságok is az eljárási módszereiket és a e, tapasztalatukat. Remélhetőleg ez majd elvezet bennünket egyszer a jövőben egy önálló piacfelügyeleti hatósághoz, amely egyedül tevékenykedik. Természetesen mindenhez a pénzügyi erőforrások is kapcsolódnak, a hatékony piacfelügyelet nem működik források nélkül. További forrásokra van tehát szükség, európai szinten is és nemzeti szinten is. Európai szinten a közös kutatás, a közös fellépés, a vizsgálatok és így tovább szükségeltetik ezt, nemzeti szinten pedig a piacfelügyeleti szervek működése, az egységes piac működtetése. Az elkövetkezendő több éves költségvetésben az EU-ban láttuk sajnos, hogy az új New Single Market programra nem megfelelő valószínűleg a finanszírozás, tehát sajnos ez nem lesz elegendő. A felügyeleti tevékenységből befolyó forrásokat is fel kell, hogy használják tehát ezek a szervezetek a munkájukban. Remélem a kollégák egyetértenek abban, hogy konkrét és ambiciózus lépéseket kérjünk a tagállamoktól. A rendeletnek a második cikkére térnék még így ki a végén, mégpedig arra, hogy ennek a rendeletnek mi legyen a hatája. A 2013-as rendelettel együtt kellene ezt kezelni, ami sajnos elakadt a tanácsban. A Emlékeztetek arra, hogy a parlament nagy többséggel megszavazta a csomagot, viszont a tanács mindig ugye egy lényegi formális álláspontot alakít ki. A frakciók nagyobb része, kollégák nagyobb része úgy döntött, hogy inkább korlátozottan módosítjuk a jogszabályt termékkategóriákkal, illetve egy-két rendelkezéssel nem kezdjük a teljes átírását a nulláról. Köszönöm az árnyékelő adók segítségét, remélem, hogy sikerül hatékony szöveget találnunk, amely a piaci szereplőkre, a fogyasztókra, a hatóságokra is gondol, úgy, hogy ne legyenek ellentmondásos jogi szabályok, amelyek kavarodást okoznak. Végül pedig, kedves kollégák, mondom, hogy most készítjük a kompromisszumos módosító indítványokat a szöveg második, illetve többi cikkére vonatkozóan is az árnyék előadói üléseken, és aztán pedig júliusban a szakbizottságban, és engedjék meg, hogy így meg is köszönjem rögtön az árnyék előadók elő együttműködését. Úgy tűnik, ugyanis számomra, hogy gyümölcsöző lesz ez az együttműködés, és nagyon remélem, hogy végül a tanács is most már az osztrák elnökség alatt meg tudja lépni a meghatározó lépést ennek a dossziénak a vizsgálatában, és így meg tudjuk majd kezdeni mielőbb a trialógust, és még a jogalkotási ciklus vége előtt lezárjuk ezt az ügyet. Köszönöm. A nép néppárt részéről. Kársz ugye lenne, de ő helyett Stefanek úr fog hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek Karasz úr nevében, egy másik szakbizottság gyűlésem valahol, szintén előadó, és ott mutatja be az álláspontját, itt engem kért meg szeretném. A nevében megköszönni az ős jelentéstevőnek a munkát, hangsúlyoznám a következő meglátásokat. Köszönöm minden képviselőtársamnak, aki hozzájárult a javaslathoz a módosítók benyújtásával nem volt olyan módosító, amely jelentősen megváltoztatta volna, vagy megkérdőjelezte volna az alapgondolatot, amely a bizottság javaslata mögött állt, ami a következő. Egyrészt ugye az, hogy a piaci megfigyelési hatóságok munkáját és egymás együttműködését javítsuk, másrészt az, hogy biztosítsuk a megfelelését a termékeknek a belső piacon, minden érintett fél érdekében, illetve a vállalatokat, fogyasztókat egyaránt. Úgy gondolom, ez nagyon jó, hiszen egyszerűbbé teszi azt a munkánkat, amely a kompromisszumos módosítók kiadására törekszik majd minden frakció és tag bevonásával. Négy konkrét pontra szeretnék koncentrálni a módosítók körében. Melyek? A viták homlokterében lesznek. Először az a kérdés, amely a, a compliance megfelelésnek és arra vonatkozó információt illeti a négyes cikkben. Értelmesem szerint a legutolsó ülésünkön az Európai Bizottság aggáját fejezte ki afelől, hogy az Európai Bizottság által javasolt hatáskör túlzott-e vagy sem. Ez a nem csak a compliance megfelelésről való információt érinti ez, hanem fontos, hogy világos jogi keret jön létre, meghatározva a felelősségét minden gazdasági szereplőnek a supply chainben elfogadt helyének megfelelően. Nagyon világos jogszabályok rendelkeznek már erről, a 768-as, 2008-as számú például. És ezekkel élni is fogunk e rendelet megfogalmazása során. Fontos, hogy megvizsgáljuk minden egyes gazdasági szereplő a supply chain láncban való e, elhelyezkedését és szerepkörét. A belső piac működése szempontjából nagyon fontos, hogy importőrként határozzák meg, e, és mindenki őket, és mindenki egyfelől elbánást kapjon harmadik országokból való exportőröket is beleértve. A partneri megállapodások és a Memorandum of understanding a hetes cikk és a nyolcas cikk szerint körében világos, hogy a hetes cikkel szemben erős ellenállás érzékelhető. Túl erős és az érzékelt összeférhetetlenség. Jó volna, hogyha erős volna a nyolcas cikk, amely vészvégeket is tartalmazna, amely elkerülheti az összeférhetetlenség felmerülését a compliance hálózat, illetve az Európai Bizottság erőteljesebb bevonása a megoldásba erősíthetné Ezen túl fontos az, hogy az együttműködést helyi szinten a piac felügyeleti hatóságok és helyi vállalatok közötti szerveződésben képzeljük el. Ez a hetes cikk mostani megfogalmazásának egy jó aspektusa is az is volt. A piacfelügyeleti hatóságok keretében a 12-es utalok. Ez nem tűnik ellenmondásos cikknek, ám egyes módosítók talán túl kemények a compliance követelmények tekintetében magukkal a piacvétő hatóságokkal szemben. Jól ismerjük, hogy milyen kicsi forrásokkal kell működjenek ezek a hatóságok, és mennyire nehéz a dolguk. Legyünk tehát körültekintőek, amikor szabályokat készítünk arra, hogy milyen eljárásokban kell, hogy működjenek a napi feladataik ellátásában a piacra hatóságok. Ha nem jól határozzuk ezt meg, akkor a hatékonyságukat ássuk alá. Negyed és utolsó sorban a piacfelügyeleti hatóságok hatáskörét a 14-es cikk határozza meg. Jól tudom, hogy vannak belső szinten aggályok ezekkel kapcsolatban egyes frakciókban. Én személyesen úgy gondolom, hogy a rendelet elégséges garanciát biztosít, hogy a tagállamokban működő különféle jogrendszerek érvényesülhessenek. Így nem minden hatáskör megy át egyenesen a piacfelügyeti szervekhez, vagy automatikus módon, hanem megkövetelni azt, hogy a tagállam részéről, például még bírósági döntés alapján lehessen eljárni. Talán a CPC rendelet megfogalmazására még jobban lehetne támaszkodni ezen aggályok megoldásában. Várom a további a üléseket, és biztos vagyok abban, hogy tudjuk tartani a menetrendet a jogalkotási javaslat vitelében. Köszönöm. Köszönöm, és akkor Ten megjegyzését én szeretném felolvasni, sajnos nem tudott eljönni az ECL, támogatja a modernizációját a piacfelügyeleti rezsimeknek Európában. Legfrissebb technikai harmonizációs dossziéink, mint például a személyes védelmi berendezések, illetve az autók típus engedélyezésre vonatkozó jogszabályok javítják a piaci felügyeleti megoldásokat, a felügyelet tekintetében piaci lehetőséget jelent ez az egyszerűsítésre az gazdasági szereplők és a hatóságok számára. Viszont bizonyos javaslat aggályos számunkra, illetve az elődő javaslatai is. Úgy érezzük, hogy ezek egyszerűsítés helyett inkább nehezebbé teszik a vállalkozások számára a helyzetet, illetve a felügyeleti szervek számára is. Az ECR szerint az üzleti képviselő jelenlétének megkövetelése nehézséget okoz a kis és középvállalkozások számára, hogyha az EU-n kívül van a székhelyük. Nem tudjuk támogatni az olyan kezdeményezéseket, amelyek az európai cégeknek kötelezővé teszik, hogy minden joghatóságban, ahol terméket értékesítenek, eh, képviselőkt tartsanak fenn. Ez vita kérdése. Kérdés az is, hogy WTO-nak megfelelő -e ez a rendelkezés. Viszonossági, illetve eh, válasz intézkedéseket is feltételez ez az elképzelés, nem jó elképzelés ez véleményünk szerint. Miért kell minden vállalkozásnak megfizetnie a költségét, amikor a jogsértő kisebbségre irányulnak az intézkedések? A piacfelügyeleti hatóságok hatáskörei jelentősek, lefoglalhatnak árukat és részletes vizsgálatokat folytathatnak megfelelő garanciák nélkül, mi ezt túlzásnak tartjuk az egyéb területeken, például a típusengedélyezésnél jónak tartjuk a vita alapot, a, vizsg- a piacfelügyeleti hatóságok nehéz helyzetben találhatják magukat, például amikor is weboldalak felfüggesztéséről dönthetnek, a hatóságoknak nagyon sok egymásnak ellentmondó alapelvet kell összeegyeztetniük. EU szinten a kvóták meghatározása vitás kérdés, az ECR nem ért egyet, hogy minden termékre ennek vonatkoznia kell. Kivitelezhetetlen kvótákat kialakítani minden terméktípusra. Bizonyos esetekben ez jobban alkalmazható, mint másokban. Hogyha kvótákra van szükség, ezt meg lehet határozni nemzeti szinten, és lehet egy mechanizmus a módszertanra nézve, már ami a nemzeti terveket illeti a javaslat értelmében. Köszönöm. Dan Dalton nevében olvastam fel a véleményt, az ALDE nevében Szelimovics kollégának adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, először is köszönöm az előadónak, Dante úrnak a kiváló munkáját, mint mindig most is jó munkát végzett. A magunk részéről néhány észrevétel. Először is a négyes cikk vonatkozásában meggyőződésünk, hogy további munkát kell végezni ezen, az az elképzelés, amit megfogalmazódik, érthető számomra, de felelősként nekem jogi problémáim is felmerülnek válaszintézkedésekre persze lehet egy másik országnak lehetőséget adni, de jogi problémáim vannak. Valaki, akinek nincsen hatásköre a helyzet megváltoztatására, befolyásolására, felelőssé tehetjük el az illetőt a helyzet eredményeiért, következményeiért. Képzeljük el, hogy valaki az EU-ban autót értékesít, nem ismeri ezeket eh, a járműveket, nem, tudják, hogy, nem tudja, hogy milyen módon tesztelték az autókat és a motorokat, és bíróság előtt felelősségre vonhatóvá tesszük eh, a termék megfelelőségért. Hogyha valaki értékesíti az adott terméket, még ha van is erre felhatalmazása, nem tudhatta, hogy a nem tudhatta, hogy a gyárban esetleg csaltak az előállítás során, és hogyha tudta volna is, nem tudott volna rajta változtatni, hogyha nincsen erre hatásköre, akkor hogyan tehetjük felelős érte? Véleményem szerint ez nem áll össze ez a kép, és, és jogi kétségeket is felvet, hogy ez kivetelezhető-e. Viszont értem a másik oldalról, hogy miért akar akarnak itt a részletekbe bele menni. Nekem is van problémám a Facebookkal, és amikor ez a nehézség felmerült, három évet töltöttem azzal, hogy valakivel kapcsolatot vehessek fel. Ez lehetetlen, ezt nem szabad így hagyni. Mindenképpen kell kapcsolattartó szemét meghatározni, hogy információt adjon, de az, hogy felelősségre vonhatóvá tesszük őket, szerintem túlzás. A második pont a 7 nyolcas 8-as cikkekkel kapcsolatosan az előadó munkájával elégedettek vagyunk, támogatjuk az eredményeit. 14. cikk, szeretnénk az új cikkek esetében látni, hogy azokat a hatásköröket, amelyeket a piacfelügyeleti szerveknek adunk, hogyan gyakorolják majd, nem vagyok olyan biztos abban, hogy jól fogják használni ezeket a hatásköröket a piacfelügyeleti szervek, esetleg visszaélnek velük. Bizonyos országokban pólókat gyártanak, Svédországban autókat és telefonokat. Most, ha valaki más betör autóval, pólóval vagy telefonnal a svéd piacra, lehet, hogy a mi a hatóságainknak az lesz az érdeke, hogy egy kicsit túlzásba essenek. Én ezt nem akarom ezt a fajta visszaélést kell megelőzni, hogy esetleg visszaélnek a hatáskörükkel a hatóságok. Svédország példáját nem azért mondtam, mert ez megtörténhetne szerintem, de elméletben Svédországban vagy máshol ez nyugodtan megtörténhet, és ezt jó lesz megakadályozni, hogy visszaélhessenek a hatásköreikkel a piacfelügyeleti hatóságok, még ha meggyőződésem is, hogy erős hatásköröket kell nekik adni. Weboldalak kérdése, erről már a szakbizottságban szó volt, kértem a bizottságot, hogy tisztázza azt a kérdést, hogy esetleg valaki, aki úgy tesz, mint ha bezárnának egy újságot, mert csalást terítettek fel. Valaki úgy érvelt, hogy a lömondot nem fogja senki megszüntetni egy ilyen ok miatt, de ez az EU-ban már megtörtént. Egy országban egy egyetemet próbálnak megszüntetni, amikor arra hivatkoznak, hogy csalásban részt, tudjuk, hogy egy egyetemet akkor üznek el egy országban, ha nem akarják ott látni. Csak azért, mert valami még eddig nem történt meg, nem elég jó érv ez, ezeket a hatásköröket korlátozni kell. Szeretném, hogyha a bizottságunk egy kicsit ambiciózusabb lenne, köteleznénk a tagállamokat, hogy ne egyszerűen kezeljék, ne vegyék könnyen ezeket a hatásköröket. Az, hogy lezár valaki egy weboldalt, vagy valamire hivatkozva megpróbál valamit megszüntetni, ez ne történhessen meg. További technikai munkát kell végezni a csapatunkban. Minden esetre köszönöm Dante úrnak, hogy ilyen ragyogó munkát végzett eddig, és az enyék előadóknak is köszönöm a munkát. Köszönöm. Zöldek, Pascal Leroy következik. Oui, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, azt, hogy nagyon gyors leszek. És ugyanúgy, mint mások, én is köszönetet mondok Nikolának az elvégzett munkáért, és nagyon alakban eh, osztjuk az ő észrevételeit is, egyetértünk vele, és azt gondolom, hogy nagyon könnyű lesz a kompromisszumos módosításokat elkészíteni a végén. A javaslatokat látva, illetve most ezt a példát hallgatva, vagy a gépjármű bejegyzésről, Hát tulajdonképpen itt ugye az a helyzet, hogy vannak hatóságok, és a piacfelügyeleti hatóságok működnek ezekben a tagállamokban, és ö, akár közöttük lehet konfliktus, érdekkonfliktus, és ugye az lenne a jó, hogyha nem lenne ilyen, az európai szinten nem adódik elő ilyen. És erre utalt egyébként Nikola, de azt is mondta, hogy a finanszírozás is nehéz, európai szinten is, szükségesek ehhez források. Tehát itt a kört próbáljuk négyzeté alakítani minden egyes tagállam mondjuk vannak, akik ugye hajlamosak egy picit jobban, mondjuk azt egoistában próbálják védeni a piacukat, de nem csak ez van, hanem vannak olyanok, akiknek nincs nem áll szándékában ezen a területen előrelépni, több erőforrást biztosítani egy európai piacfelügyeleti hatóság számára feltettük a kérdést, ugye elhangzott a kérdés a gépjárműgyártásban, én nekem nincs erre válaszom, de hát amit itt megteszünk, az legalább jobb, mint a semmi, és azt el kell ismerni, hogy a szöveg legalább javítja a helyzetet, javítja az ismereteket ezzel a folyamatos kapcsolattartással és információ cserével, úgyhogy ezeket támogatjuk. A hetes cikk kérdésére nem fogok visszatérni, már elhangzott, ugye az érdekkonfliktusokkal szembeni fellépés az kiálló, kiváló. Engem a 14-es cikk foglalkoztat inkább. Itt kellene egy picit pontosítani, mert úgy tűnik, hogy a piacfelügyeleti hatóságoknak igen nagy mozgásteret biztosítanak, a hozzáférés megszüntetése szempontjából, tehát gyakorlatilag meg lehet szüntetni ezt a pontot érdemes lenne megvizsgálni, mert azért az ilyen hozzáférés megtagadása az a személyes szabadságokat korlátozhatja, és itt talán megoldást kellene erre találni. Az összes többi észrevétel elegendő megfelelően világos volt, úgyhogy ezekre nem fogok visszatérni. Nagyon bízom abban, hogy a legkiegyensúlyozottabb és a legátfogóbb kompromisszumos szövegre tudunk jutni. Köszönöm szépen, és Márka Zulló következik az EFDD képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy az illegális termékek száma a belső piacon évről évre nő, és a hamisított vagy hibás termékek komoly veszélyt is jelenthetnek az egészségre nézve. Ezért azt szeretnénk, hogy a szövegben megállapított szabályok valamennyi termékre vonatkozzanak, amelyeket az EU-ban értékesítenek, tehát nem csak azok esetében, ahol már megvan a harmonizáció. Tehát mondjuk egy cipő esetében is, vagy egy bútor esetében is ugyanazt a védelmet kell garantálni. A fogyasztó nem tudja, hogy mikor különböző a védelmi szint és ez nincs sajnos benne egyelőre a szövegben, de azt értékeljük, hogy kibővült a szöveg, az online értékesített termékekre is vonatkozni fog. Az állampolgárok védelme esetében kérnénk azt, hogy legyen európai adatbázis a termékekről, és hogy ez az adatbázis tartalmazzon hivatkozásokat a korábbi esetekre a szabályoknak nem megfelelő termékekről, így meg tudjuk könnyíteni az ellenőrző hatóságok munkáját az biztos, hogy annak érdekében, hogy az ellenőrzések hatékonyak lehessenek, megfelelő forrásokkal kell, hogy rendelkezzenek a hivatalos szervek. A hivatalos szerek forrásai, tehát nagyon fontosak, és ugyanúgy a humán erőforrásokra is gondolunk, nem csak a pénzügyiekre. Az ellenőrzések ugyanúgy bonyolodjanak az EU teljes területén, tehát számban, szakmaiságban, módszertanban is így tovább, ezt harmonizálni kell, elkerül, szeretnénk kerülni azt, hogy utána lehessen válogatni, és a különbségek a többség kárára legyenek. Ne feledkezzünk el a vállalkozásokról sem, és egyetértek az előadóval. Olyan belső piacot kell teremteni, ahol a szabályok mindenkire vonatkoznak. És nagyon pozitívnak tartjuk azt, hogy a nem európai vállalkozásoknak is el kell fogadni ezeket, tehát ugyanolyan feltételeknek kell megfelelniük, mint az európaiaknak. Köszönöm. Köszönöm, és akkor a bizottság képviseletében Joachim Lunieszkiának adom át a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Üdvözöljük az aktív részvételt a képviselők részéről, és köszönöm még egyszer Dante úrnak a nagyszerű együttműködést is. Legalább 36 képviselő nyújtott be szakbizottsági javaslatra, mutatja, mennyire fontos a téma. A fogyasztók érdekében kell ezt meglépni, hogy a vállalatok számára egyenlő játékfeltételek jönnek létre piaci megfigyelés érdekében, és három módon először is az online értékesített termékek vonatkozásában, ugyanúgy leszabályozva őket, mint a, a, a boltokban vagy az utcán álló termékeket, szerintem általános dicsérő megjegyzéseket hallunk egy tendenciával kapcsolatban. Másodszorban úgy gondoljuk, fontos ugye megnézni a részleteket, de az együtt kell működnünk a vállalatokkal, annak érdekében, hogy nem megfelelést kizárjuk. Ezzel sok véleményt hallottam már az összeférhetetlenség témájában és más kérdésekben, amelyek fontos aggályok. Vannak itt azért lehetőség szerint kompromisszumok, például hogy milyen együttműködés jelent a pénz kifizetés. És nem csak az egyéni vállalatok körében, hanem a kereskedelmi szervezetek és szerveződések vonatkozásában is megfogalmazható. Jó, nem volna jó, hogy ha nem segítenénk a vállalatokat, hogy megfeleljenek ennek a előírásnak, és csak egy represszív szabály volna. Fontos, hogy a magánszférát is segítsük, semmint csak büntessük, vagy, vagy szigorúan leszabályozzuk. Harmadsorban úgy gondoljuk, hogy egy, ez a javaslat jó együttműködés kínál a hatóság között EU szerte, és az EU termék compliance hálózat lényegi fontosságú lenne a javaslatnak. És gyakorlatban jól működhet. A névvel kapcsolatban vannak még nyitott kérdések, amelyeket szívesen megnyitom majd. Az EU termék megfelelési hálózatot a belső piaci program révén a többi éves pénzügyi keretből támogatjuk. A bizottság kiadott már egy javaslatot ez irányban június 7-én, és számítok a parlament támogatásába ez irányra A magukat a módosítókat illetően a hatályt illetően több módosító futott be, nem csak az önök részéről, hanem a bizottság, a, a tanács is foglalkozott a dolog, bonyolult kérdés, voltával, és ha a parlament szeretné hatály kiterjeszteni, a bizottság eh, ez hogy nyitva áll ugyan, hogy erről tárgyaljunk, ám az jó volna azért, ha pontos üzenetet fogalmaznának meg azzal kapcsolatban, pontosan mit akarnak lefedni ezzel. Hiszen például a hatályt úgy változtatni, hogy minden termékre kiterjedjen, ez ugyan világos és egyszerűnek tűnő megoldás lehet, ám nem segíti a jogszabály. Például az élelmiszeripari termékek vonatkozásában. Itt tehát azt üzenjük, pontosan mit akarnak lefedni ezzel, mi a hatája. Láttunk olyan módosítókat is, amelyek a gyártó részéről kötelezik azt, hogy a származási helyet megjelölje. A származási hely megjelölés azonban egyáltalán nem függ össze a betartással és a compliance-el, egy másik téma, egy másik jogszabályalkotási javaslatban, 2013-as kérdezésükben a fogyasztói termékek biztonságáról foglalkozóban benne van már ez a követelmény. Ha ide, tennénk, ide is betennénk, akkor megbonyolítaná, túl bonyolítaná tenni a szabályozást, és nagyon nehéz a javaslat gyors elfogadását. Hogyha jobb piacfölgyet akarnak, ám legyen de ahhoz nem járul hozzá a származási hely megjelölése. Sőt, épp ellenkezőleg hatna. Mi szeretnénk gyorsan elfogadni ezt a tervezetet, még a mostani parlamenti ciklusban, hogy a lehető leghamarabb életbe léphessen. A javaslatok jelentős része segítő, hasznos, Várjuk a parlament további javaslatait. Köszönöm. Jó, nem. Én köszönöm. Néhány. A zárószó joga Dalti úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek, az árnyék előadóknak is az együttműködést. Ebben a szakaszban még azt mondom, hogy sok munkánk van, de ettől függetlenül azt gondolom, legalább a jó irányba megyünk. Reagálok egy-két pontra a kollégák észrevételeiben. Először is a hatály, ahogy ugye a bizottság is mondta, egyébként megköszönöm a bizottságnak is az együttműködést, itt megragadom a lehetőséget erre. Nagyon jól elmélyítettük a kapcsolatainkat a szövegelemzésekor. Én szerintem ez egy létező szöveg, a parlament elfogadta már, tehát mi nem tudunk úgy tenni, mintha nem létezne ez a szöveg. A másik pedig, úgy gondolom, hogy a hatály korlátozott bővítése egy-két ágazatra, ez egy bővítés, nem egy általános módosítás, és ezért uh, is mondhatom, hogy a 2010-es rendeltet elfogadtuk, az létezik, az megvan, elfogadtuk, és a tanács a felelős, tessék a tanács hozzon döntést, és induljon be a párbeszéd a parlamenttel akkor ugye vissza a négyes cikkre. A termék megfelelési információkra. Nyilván nem kell európai ügynökségeket felállítanunk mindig, de hát azért oda kell figyelni az európai vállalkozásokra, és az nem jogos, hogy az európai vállalkozások más felelősséggel bírjanak, más ellenőrzésen essenek át, mint az Európai, kívül, Európai Unión kívüliek. Tehát itt Európában fizikailag el lehet menni a cég helyszínére a termékeket meg lehet vizsgálni, és így tovább. Ne féljünk attól, hogy ugyanazokat a szabályokat vonatkoztatjuk mindenkire. Azon cégek, akik termékeket állítanak elő, és az európai piacra ezeket behozzák, felelnek a termékekért. Mi megtettünk egy javaslatot, nem azt mondtuk, hogy maga a termelő legyen ez az EU-n kívüli termelő, de mindenképpen legyen meg egy megfelelőségi nyilatkozat, legyen meg a szakmai dokumentáció, az ágazati szabályoknak megfelelő időtartamra legyen ez érvényes, és be tudják mutatni azt, hogy a termék megfelel az előírásoknak, tehát ez nem feltétlen a gyártó, csak az a cél, hogy ö, megfelel ez a szabályoknak. Legyen egy közvetítő, vagy akár ki, ami lehetővé teszi, hogy ugye mindegy, hogy hol található a gyártó a világ mely részén, tájékoztatja a gyártót, hogyha nem felel meg a terméke az európai szabályozásnak, és a felügyeletek pedig működjenek együtt abban a, azokban az esetekben, ahol a szabályok nem teljesülnek, hogy ezeket az eseteket kezeljék. Azt hiszem, hogy nem ö, kedvezhetünk jobban az EU-n kívüli termelőknek, mint az Európai Uniós gyártók gyártanak, tehát ez a téma itt ugye, hogy a, a világon a termékek gyártóival mit kezdünk, akik a termékeiket az EU-s piacra hozzák. Nagyon sokat beszélünk erről, de én szerintem arról meg kell, hogy legyünk győződve, hogy mi az európaiaknak kedvezünk úgy, hogy nem részesítünk senkit plusz előnyökben. Aztán pedig a 7-es és az 8-as cikk. Mi támogatjuk az együttműködést, ezt mindig sokszor elmondtuk. A magán és a közféra együttműködése elengedhetetlen. Ennek hála is valósul meg az, hogy az előírásoknak megfelelő szabályokat tudnak a piacra dobni. De ugyanakkor mit mondtunk még el? Azt mondtuk el, hogy a pénzek, tehát a kifizetések a magánszemélyektől, hogyha ők állami hivatalt töltenek be, ez érdekkonfliktust eredményez, és ezért mondtuk azt, hogy át kell fogalmazni a szöveget, a megfogalmazás nem jó ugyanis. Tehát az együttműködést azt támogatjuk, meg azt eh, hangsúlyozzuk, de eh, kerüljük el, hogy legyen ez, eh, hogy egyfajta uh, összeütközés legyen, tehát hogy aki a fizetést kapja a magánszemélytől, utána ő ellenőrzi az érintett személyt. Mindenki ismeri a dízelgét és egyéb botrányokat, és tudja, hogy egyes ágazatokban Európában ez hogy működött. És az utolsó két megjegyzés, az ellenőrzések kvótái, hát szerintem mondjuk az ellenőrzések egy százalékát meghatározni, vagy számát, az hiba, inkább kockázati profilokon kellene dolgozni, az információt integrálni, és célzott ellenőrzéseket végrehajtani. 2-3-5 százaléka az ellenőrzéseknek olyan szám, ahol fontos erőforrásokat lehet elpazarolni úgy, hogy közben a kívánt hatást nem érjük el. Az utolsó megjegyzés pedig az internetet érinti. Megnyugtatok mindenkit, nem kívánunk semmilyen fajta weboldalt, internetes oldalt bezárni, megszüntetni, de és ehhez egyébként is jogi felhatalmazással kell, hogy rendelkezzenek ezek a hatóságok arra, hogy ilyen lépést megtegyenek a nemzeti jogszabályok szerint. És milyen weboldalakról beszélünk? Olyan oldalakról, ahol a szabályoknak nem megfelelő termékeket árusítanak, és ezáltal európai állampolgárok egészségét veszélyeztetik, vagy egészség, európai állampolgárokat veszélyeztetnek, tehát őket védjük, az ő védelmüket szolgálja az ilyen lépés. Ha erre csak akkor kerülhet sor, hogyha a nemzeti jogban megvan rá lehetőség, és ezért mondom, hogy nem arról van itt szó, hogy egy európai hatóság neki áll, és az internetes weboldalakat megszünteti, vagy egyetemeket szüntet meg. Az egyetemek megalakulnak, megszűnnek, és így tovább, de nem árusítanak termékeket, úgyhogy nem vonatkozik ez rájuk, lehet, hogy egy egyetem logóját tartalmazó pólót lehet értékesíteni, de maga, maga az egyetem az nem tartozik ide. Egyetértek tehát a kollégákkal, remélem, hogy a kompromisszumos módosítókkal sikerül a kételyeket, a még fennmaradó kételyeket eloszlatni, és hogy itt a szakbizottságban, illetve később a tanácssal egy kiegyensúlyozott és ambíciózus szöveg születik, amelynek segítségével az egységes piac felügyeletét szigorúbban és hatékonyabban meg tudjuk oldani. Elnézést kollégák, hogy ennyit beszéltem. Köszönöm. A módosító, kompromisszumos módosítók értékelése következülésen folyik majd júliusban. Ezzel zárhatjuk ezt naprendepontot, és az utolsóval, mai napi, napi rendünk utolsó pontjával, módosítók nyújtása, egy más tagállamban jogszerűen forgalmazott javakra vonatkozóan, Stefanek úr az előadó. Köszönöm, elnök asszony. Ezt is szeretném megköszönni kollégáimnak, az adóknak az együttműködést, a módosítókat, egészében 260 módosító futott be, és a módosítók alapján 13 kompromisszumot álltottam össze, amelyek jelenleg vitatárgyai az árnyékeadó kollégákkal. Nem voltak olyan módosítók szerintem, amelyek alá megkérdezték volna az Európai Bizottság javaslatának alapgondolatát. A kölcsönös elismerés lényegi fontossága ahhoz, hogy a belső piac jól működjön a termékek tekintetében, és a javak kölcsönös elésérnek rendszere egyszerűsíti az eljárást a vállalatok és a, hatal- és a tagállami hatóságok számára. Fontos, hogy csökkentsük a vállalatok levő terreket, hogy javítsuk a, az árumozgást a belső piacon. A konkrét cél az, hogy javítsuk a kölcsönös elismerést, több nagyra törő intézkedés révén, mint például segítsük a vállalatokat, hogy bizonyíthassák azt, hogy termékeik már megfelelnek egy másik tagállam követelményeinek, hogy a határnátnyi együttműködést biztosítsuk. Támogatom az önkéntes kölcsönös elismerési deklarációt, a gazdasági szereplők részéről, amelyek csökkentik majd az adminisztratív terveket. Illetve a piaci hozzáférés csak akkor tagadható meg, hogyha legitim és arányos közérdek, a közérdek sérelmének igazolható vélelme. A kölcsönös elismerés kommunikációs stratégiáját is meg kell határozni, és fontos az is, hogy a már működő szolvit mechanizmusok vagy problémák megoldására fennmaradjanak. Az európai szinten, az Európai Bizottság szerepe a kölcsönös elismerésben fontos, és a Solvit hálózatban felmerült esetekben megvalósult megoldásokat prezentálni kell. A határon átnyúló együttműködés a koordinációs csoport létrehozása érdekében is fontos, amely a értékes hatóságok részvételével jön létre, illetve a termékkontaktpontok bekapcsolásával a tagállamokban annak érdekében, hogy egyszerűbb egyik az információs gyakorlatok cseréjét, az ellenőrzési tevékenységek miben létét megismertetve a tagállamokban, és támogassuk a termék pontok működését, hatonátnyúló működésüket elősegítve, és hozzájáruljunk, valamint feedbacket adjunk az Európai Bizottság irányítatásainak végrehajtásához, a közérdek eh, meghatározása és a megajánlások tekintetében, valamint a legjobb gyakorlatok cseréje érdekében. Annak érdekében, hogy pozitívan végrehajtható a rendelet. Várom az árnyék előadó üléseket, és bízom abban, hogy ezek során együtt tudjuk majd tartani a megcélzott menetrendet amely közös cél. Köszönöm. Thank you, and then for SND. Köszönöm szépen az SND nevében Virginia Ozier, de Nicola Dante fog a nevében beszélni. Rozier. Köszönöm szépen, elnök asszony. Virginia nem tudott eljönni ma, és azt kérte, hogy olvassam fel a szövegét. Születésnapja van egyébként, úgyhogy megragadom az alkalmat arra is, hogy boldog születésnapot kívánjak neki. Tehát azt kérte, hogy Stefanek kolléga jelentéséről olvassam fel a következőket. Elnézést kérek, hogy már nem tudok jelen lenni a szakbizottság ülésén, de a dossziéval kapcsolatban, ahogy ugye mindenki tudja körülbelül 40 módosítót készítettem, amely javítja a rendeleti javaslatot négy fő ponton. Az első a négyes cikk tekintetében a kölcsönös elismerésről. Ez a fő rendelkezése az egyik ennek a dossziénak, és az a cél, hogy az ilyen nyilatkozatok, amelyek könnyítik a kölcsönös elismerés alkalmazását, ne váljanak Bianco csekké a gazdasági szereplők számára, a bíróság által lefektetett alapelveket tiszteletben kell tartani. Az eddigi eszmecsere konstruktív volt, remélem volt, hogy ebben az irányban tudjuk folytatni az termékek értékelésével kapcsolatban a kölcsönös elismerés a nem harmonizált termékek területén most már nem tudnak a tagállamok technikai intézkedéseket bevezetni. A kölcsönös elismerés két szakaszos eljárás, mi a módosítókat úgy nyújtottuk be, hogy tiszteletben tartsuk a tagállamok kötelezettségeit és a tagállamok szerepét, de úgy, hogy lehetővé tegyük az illetékes hatóságok számára azt, hogy ezeket a szabályokat alkalmazzák. Reméljük, hogy az előadóval, az árnyék előadókkal, az eszmecsere tisztázni tudja ezt a pontot, úgy, hogy a szakmai normák végrehajtása biztosított legyen, és az adminisztratív döntéseket is meg lehessen hozni. Ami a nyolcas cikket illeti a Solvit hálózatról. Támogatjuk a jelenlegi szöveget, a 9-es cikk esetében pedig a kapcsolati pontokra vonatkozóan támogatjuk azt, hogy javítsuk a kompetens hatóságok közötti együttműködést. Mi készen állunk arra, hogy elmélyítsük a munkát az előadóval ezen a ponton. Az első találkozó az előadóval és az árnyék előadókkal. A múlt héten volt Strasbourgban, ez nagyon jól sikerült, megköszönjük az előadónak a kiegyensúlyozott megközelítést, így lehet a legnagyobb többséget, a legnagyobb támogatást megszerezni. Számítunk rá, és a kollégáira is, hogy a 4-es és 5-ös cikkre, cikkkel kapcsolatban éljünk további előrelépéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR nevében nem a McClark árnyékjelő jelentéstevőként megkérte, hogy olvassam fel a véleményet. Köszönöm szépen az előadónak és csapatának a konstruktív munkát, a rugalmasságot. Ez lehetővé tette, hogy kidolgozzunk észszerű kompromisszumos módosítókat. Az ECR szeretné hangsúlyozni még egyszer, hogy a prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy lehetőség szerint rendelet céljához alkalmazkodjunk, vagyis hogy csökkenjen az administratív teher a gazdasági szereplőkre nézve, akik a kölcsönös elismerés szabályát alkalmazzák. A negyedik cikk tekintetében ezért azt javasoljuk az előadónak, hogy védje meg álláspontját, egyetértünk azzal, hogy az illetékes hatóságok eh, nem szabad, hogy a forgalmazóktól eh, plusz információt követeljenek. Minden felkérést meg, meg kell indokolni, és meg kell adni az értékelés célját. A második berekezése nézve a nyelvi változatok vonatkozásában biztosítanánk önöket, hogy a cél, hogy a dokumentumok köröztetése egyszerűbb legyen a javaslatot maga az iparág javasolta, az üzletvezetés nem szabad a politikával összemosni. Ami az ötödik bekezdést illeti, az a termékek értékelésével kapcsolatosan az 5B bekezdés kötelezi a tagállami hatóságokat, hogy indokolják meg a nemzeti technikai szabály alkalmazását legitim nemzeti érdek alkalmazásával. A ne- legitim nemzeti érdek, mint jogalap alkalmazása akadályozza a kölcsönös elfogadás szabályának érvényesítését, az adminisztratív együttműködés vonatkozásában a koordinációs csoport létrehozásától vonakodunk, a termék kapcsolattartó pontok is nehézséget jelenthetnek, bürokratikus terhet jelenthet ez a javaslat. Összességében azt gondoljuk, hogy kompromisszumot tudunk kialakítani, mivel támogatjuk összességében a szöveget. Köszönöm a közreműködést. Az ELDE nevében eh, Slim eh, úr olvassa majd fel az enyék előadó véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy nem tud az előadó itt lenni, de szerette volna, hogy a legfontosabb eh, véleményeit elmondom. A véleménye szerint az előadó jó, konstruktív megközelítése vizsgálta a jelentést, de azért még vannak kérdések, amelyeket tisztázni kell. Először is a definíciók, 312-es cikk. Az előadó a korábbi tervezetben azt javasolta, hogy az ECJ-re ne tegyünk javaslatot, mi ezt nem támogatjuk, ami pedig a kölcsönös elfogadás nyilatkozatát illeti 4.4. A gazdasági szereplőknek szeretnénk egyszerűsítést biztosítani, ezt kérték. Ezért nagyon fontos az ALDE frakció számára, hogy a gazdasági szereplők angolul nyújthassák be ezt a nyilatkozatot. Négy hét átszik, hogy javítani tudjuk a kölcsönös elfogadás elvét, szükséges biztosítani a gyors, hatékony eljárást, amikor gazdasági szereplők hozzáférését megtagadták a, a kölcsönös elfogadási nyilatkozatból meg kell határozni, hogy mikor kérhetnek plusz információt a hatóságok, és mi ennek a tartalma, ami az termékek értékelése, és itt illeti 5.1-es pont, a jelentéstevő kiegészítő definíciót kér, reméljük, hogy visszatér az eredeti javaslathoz, azt támogattuk. Rugalmasak tudunk lenni e tekintetben, hogyha az ötöt cikk megmarad úgy, ahogy most áll. Az értékelésben bizonyos információkat szerepeltetni kell, ezt, ezt támogatjuk. Az administratív együttműködés tizedik cikk, itt óvatosak vagyunk és rugalmasak, megvárjuk, hogy a 4 ötös cikkeknek mi lesz a sorsa. Az árnyék előadó reméli, hogy az előadó figyelembe veszi a véleményét, hogy a célt eléri ez a javaslat, hogy a kölcsönös elfogadás elve a gyakorlatban működni tudjon, megkönnyítve ezzel sok vállalkozás életét. Köszönöm. Köszönöm. Pascal Doró a zöldek nevében. Très rapidement. Euh, köszönöm szépen, nagyon gyorsan. Megköszönöm az elvégzett munkát. Ivánnak, köszönöm, hogy figyelembe vette az észrevételeket, köszönöm ezt a nyitott hozzáállást, de nem is vártam mást, úgyhogy ez így nagyon jó. Nagy vonalakban egyetértünk, úgyhogy elég gyorsan fogunk tudni haladni. Egy-két apróság, amelyel kapcsolatban még lehetne javítani. Beszélünk ugye egyfelől az angol nyelv kérdéséről, kelljen használni. Ez tulajdonképpen inkább egy nagy, nagyon fontos pont, nem egy apróság. Nem fogok visszatérni az ötös cikkel kapcsolatban elmondottakra, Virginie Rozier által. Gondolom, hogy erre úgyis visszatérünk majd még, mert ezt még meg kell beszélni, úgyhogy elkerüljük azt, hogy külön kezeljük a piaci szereplőket és a felügyeleti hatóságokat, és felesleges terheket rójunk bárkire is. Az utolsó pedig, ez egy picit bonyolultabb lesz, ez az óvatosság elve, tehát hogy ez hogy valósul meg, az elővigyázatosság elve. Hát tudom, hogy van, vannak ellenzői az elv használatának, és azt is tudom, hogy az olyan termékek bevonása, amelyek kockázatosnak bizonyulnak, vagy az egészséget veszélyeztetik, és így tovább, az elővigyázatosság elve lehetővé teszi, hogy lehessen korábban lépni egy határozott gyanú esetén. Számukra ez nagyon fontos téma, tehát az a tény, hogy inkább anticipáljunk, és ne pedig reagálnunk kelljen egy súlyos helyzetre. De hát mindegy, erről is majd még beszélünk, biztos vagyok benne, hogy ez ugye mindig vita tárgyát képezi, tehát ez sem lep meg minket. Köszönöm szépen a munkát, és támogatjuk az előadót. Köszönjük! és Márka Zula következik az FDD képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm az előadónak a munkáját, nagyjából egyetértünk az elhangzottakkal. Beszéltünk arról a fogalomról, hogy amikor ugye forgalomba hoznak valamit, a köz, védelmére, legitim védelmére uh, hivatkoznak. A kritériumokat uh, pedig az Európai Bíróság gyakorlatából kell meghatározni, ne adjuk az Európai Bizottság kezébe a dolgot, tehát ne, így nem merül fel a bizottság beavatkozásával kapcsolatban a semlegesség, nem megkérdőjelezhető a semlegesség. Tehát ne legyen a bizottság bíra bizonyos szakaszokban. Köszönöm és a bizottságnak adom meg a szót. Nonyev Jelmeda úrnak ismét. Thank you very much. Uh, also... azt a munkát, amit a javaslat elkészítői te, ö, elvégeztek, különösen a jelentéstevőjét. Mutatja, mennyire elkötelezettek vagyunk a jobb és semlegesebb elismerés mellett, amely a vállalatok, a fogyasztók és a versenyképesség hasznát szolgálja. A kölcsönös elismerés elve eddig túl sokáig, túl hosszú ideig nem került kiaknázásra. Ambiciózusak kell legyünk, hogyha változást akarunk hozni, a nemzeti hatóságokat bekapcsolva, hogy olyan jogbiztonságot teremtsünk számukra, amelyet joggal várnak el a kölcsönös elismerés végrehajtására. E várakozások javítása tekintetében Egyrészt a deklaráció keretbe helyezi a vállalatok és hatóságok közötti párbeszédet, és megfelelően igazolhatóvá teszi a beavatkozást végül, a hozzá, piaci hozzáférési problémák megoldását üzletbarát módon irányozza elő. Első gondolatom a, a módosítók átvizsgálásakor az volt, hogy a, a hatályoló való esetleges kizárás kérdésével is foglalkozni kell a kölcsönös elismerési elv az elsődleges jogból fakad, tehát nem a harmonizáció alá nem eső cikkekre vonatkozik, tehát a, <laughs> mindenképpen potenciálisan előfordult, hogy gyengíti a szabályozást, mindenkinek nehezebbé teszi az életét, miközben a kölcsönös elismerés elve alatt működve a szerződés által biztosított esetekben a kölcsönös elismerési deklaráció van a jogalkotó, ez csak pusztán informatív értéket tartalmaz, itt a egyes módosítókban, például a cél lehet, hogy csak az, hogy informatív értéket adnak ennek a deklarációnak jogi következmények nélkül, holott abban, hogy mit lehetne esetleg elvárni a gazdasági szereplőktől. Ám legyünk világosak, ha ez a deklaráció nem tud jobb biztonságot adni a gazdasági szereplőknek, akkor nincs semmi hozzáfogott értéke, ha meg nincs ilyen értéke, akkor nem fogják használni. Figyelembe kell vegyük azokat a módosítókat is, amelyek az értékes eljárásról szólnak, különösen az 175, 176, 191 és 19292-est ez az eljárás a piaci megszorításokat indokolhatóvá teszi, garantálva a, a szereplőknek a mostani rendeletben biztosított jogokat, ám ahhoz, hogy legitim legyen, megfelelő szükségeség és arányossági értékelése van szükség. Ez lényegi fontosságú a kölcsönös elismerés elvének működése szempontjából, és lényegi fontosságú a gazdasági szereplők szempontjából, hogy értékelni tudják a rendszert. Ha megfosztják a szereplőket attól, hogy ilyen garanciát kapjanak, az nem csak megbízhatatlan teszi a kölcsönös elismerés rendszerét, hanem aláássa a mostani jogaikat is. Fontos az is, hogy hangsúlyozzuk, hogy az átláthatási eh, irányelvi eljárás önmagában nem garantálja ezt az értékelést. Az átláthatósági irányelv lehetővé teszi, a hogy a nemzeti kompatibilitást megvizsgálják, ám ez a javaslat nem foglalkozik a nemzeti jogszabályokkal és azok eh, használva, csak hogy gyakorlati eredményeket, amelyek a nemzeti jogszabály egy bizonyos termékre való alkalmazásából származik, amelyet egy másik tagállamban jogszerűen piacra vittek. Nagyon sok módosító, konstruktív módon járul hozzá a gyors hozzáfér eh, elfogadáshoz. Jó lenne, hogy a mostani parlamenti ciklusban elfogadásra kerül a jogszabályjavaslat, és bízunk abban, hogy erre van lehetőség, hogyha lehető leghamarabb a kerül, és várjuk a következőkben az együttműködést a javaslat kidolgozásában a parlamenttel. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Zero megjegyzések. Sevenek asszony, az jelentéstevő részéről Szefanek úr. Köszönöm szépen az egész szakbizottságnak a konstruktív együttműködést, közös a célunk, hogy javítsuk az eljárást, és egyszerűsítsük azt, ehhez csökkenteni kell az administratív terheket, ami azt is jelenti, és ez külön fontos számomra, hogyha van olyan kötelezett van valamilyen kötelezettség, akkor nem további információs kötelezettséget kell előírni, amit már beadtak a gazdasági szereplők. Ez az az elv, amit tartanunk kell. Ezen az alapon ki tudjuk alakítani a végső kompromisszumos megállapodásokat és módosítókat. Köszönöm mindenkinek az együttműködést. Köszönöm a kompromisszumos módosítókat a következő szakbizottsági ülésen vizsgáljuk meg júliusban. Lezárhatom a mai ülésünket. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttek. Köszönöm a tolmácsoknak a munkát. Nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. Holnap találkozunk. Viszlát!